That's Mes chers collègues, je vous propose de prendre place, s'il vous Javaslom, kedves kollégák, hogy mindenki foglalja el a helyét. Mit javaslom? Kérem. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és üdvözlöm a vendégeinket, a meghívottainkat. Meg szeretném köszönni persze a kollégáknak is, akik a más szakbizottságokból jöttek erre a meghallgatásra. Ez egy nyilvános meghallgatás, a terrorizmus elleni harcról szól, és itt elsősorban a radikalizáció megakadályozásáról, illetve a kontra-radikalizációról, a radikalizáció elleni fellépésről van szó. Ez egy fontos és a mandátumunk részét képező megbizatás, amelyel foglalkozunk, hogyan lehet tehát a radikalizációt deradikalizációvá alakítani át. Ennek érdekében gyűjtünk elemzéseket, információkat, szakértői meghallgatásokat tartunk annak érdekében, hogy a radikalizáció folyamatát megakadályozhassuk, és mandátumunk második csapás iránya része, pedig az, hogy feltérképezik a meghívottainkkal a deradikalizációs programok hatékonyságát. És hogy áttekintsük a best practice-eket, a legjobb gyakorlatokat, amelyeket a folyamat érdekében alkalmaznak. Megvizsgáljuk, hogy végrehajthatóak-e ezek az elemek, átvehetőek-e máshol, megvizsgáljuk, hogy a tagállamok tettek-e már intézkedéseket annak érdekében, hogy ebbe az irányba tovább lépjenek. A de radikalizáció, tehát nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a radikalizáció komoly veszélyt jelent Európában. Ez egy olyan veszély, amelyet kívülről ö, hárítanak ránk. Kívülről szervezik a radikalizációt, de van egy endogén, egy belülről eredő radikalizáció is, ezekre különböző válaszokat kell adni. Ismerjük a meglévő terrorista hálózatok áldatlan működését, ez tehát az egyik prioritása Európában a terrorizmus elleni fellépésnek. A megelőzés és a radikalizáció elleni harc nagyon fontos elemeit adják a adhok bizottságunk működésének, vizsgálódásainak. Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a szélső jobbon és a szélső baloldalon is radikalizációt tanús tapasztalhatunk, az európai társadalmakon belül a spektrum két szélső oldalán. Persze mind a kettő veszélyt jelent magának, a társadalom nézvést, és az egyik célkitűzésünk éppen az, hogy ezt megakadályozzuk, a terroristák pedig ezt akarják kiaknázni. Az európai állampolgárok, akik úgy döntöttek, hogy Irakban vagy Szíriában az ISIS csapataiban harcolnak, ők most az ISIS összeomlása után visszatérnek Európába, és itt is felmerül, hogy hogyan lépjünk fel a jelenséggel szemben. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet az erőszak szirén hangjainak um, akar ellent mondani, hogyan lehet megakadályozni az erőszak um, vonzó válását uh, a szélsőségesek, a radikalizálódottak számára. Van egy másik kérdés is, amelyet felvetek, uh, illetve amelyről közösen dolgoztunk itt már. Az első panelben voltak éppen a radikalizáció okait fogjuk megvizsgálni, illetve hogy a külföldi terroristák ellen hogyan lehet fellépni. Márkot üdvözlöm itt. Ma délelőtt Egy szóval ma délelőtt és ma délután ezekkel a kérdésekkel foglalkozom. Kedves kollégák, kedves képviselőtársaim, Javaslom, hogy az első panel után tehessék fel a kérdéseiket. Neumann professzor fogja felvázolni a helyzetet, fog e- először beszélni arról, hogy mire várhatunk, és 10-50-kor kell ma elmennie. Úgyhogy addig velünk van Neumann professzor, Péter Neumann, aki a londoni King's College-ban dolgozik, és a radikalizáció és az erőszak nemzetközi e, tanulmányozó központjában dolgozik. Ő vizsgálja, vázolja fel először azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozunk. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívásunkat. több lehetőség van a radikalizáció elleni harcban, és biztos vagyok benne, hogy Neumann professzor felvázolja ezeket. Utána Tomá Rönárt és Murad Banshalit a későbbiekben mutatom be, de Neumann professzornak mennie kell, tehát éppen ezért legelőször is neki adom meg a szót, és nyugodtan válaszolj egy nyelvet, amelyen beszélni szeretnék. Köszönöm szépen. Um, the very kind introduction and for the opportunity. Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok az önök körében. Rövid előadásomban nem absztrakt és általános értelemben szeretnék beszélni erről a kérdésről, hanem sokkal inkább kitekintenék a jövőbe, és próbálom megérteni és elemezni, hogy mivel jár ez a helyzet, ahogyan a helyzet a valóságban nap, nap, nap mint nap változóban van. Talán az egyik legfontosabb változás persze éppen az volt, hogy a Daesh, ISIS, ez úgynevezett iszlám állam összeomlott Szíriában és Irakban, elveszítették a területi kalifátusokat, és érdemes volna megérteni, hogy ez mit jelent számunkra itt Európában, a radikalizáció, illetve a ellen radikalizáció szempontjából. Már is megelőlegzem a következtetéseimet. Ez a jelenség több évre feladatot hárít ránk, változik a helyzet, és nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan 5 év múlva hogyan fog kinézni a helyzet. De a helyzet változik, ebben e felől semmi kétségem nincs. Éppen ezért három fejleményről szeretnék beszámolni, három optimizmusra okot adó okról szeretnék beszélni, és három aggályomról is beszeretnék számolni, ezzel az egyensúlyt is fel fogom vázolni. Az első pozitív fejlőd, fejlemény az, hogy katonailag az ISIS, ISIS Szíriában és Irákban elveszítette műveleti területeit, katonai menekülő területét a kalifátus csúcsán rendelkezésre álló területük 98 et más haderők foglalták el. Ez nagyon jó hír, hiszen ez nagyon nehézé teszi a szervezetet, hogy kiképezze az embereket, hogy terrorista támadásokat indítson útjára. De még fontosabb európai szempontjából, Európa szempontjából nem csak a visszavonulási területüket, hanem sikereiket is el lehetett, tönkre lehetett tenni. Az ISIS azért volt olyan népszerű, mert nem csak területen rendelkezett, hanem azt mondta az európai fiataloknak, hogy egy új társadalmat építünk, és ezer év múlva is a bátor fiatalokról fognak beszélni, akik a kalifátust építették. Ez egy izgalmas projekt volt, amelyben részt vehettek. Ez az utópia hatalmas vonzó erővel bírt, és ezt az utópiát is szét lehetett rombolni, ez legalább olyan fontos, mint a fizikai aspektus. A másik pozitív fejlemény az, sokan arról számoltak be, hogy ahogyan a területi kalifátus visszaesik, egy virtuális kalifátus jön majd létre hogy sokan, akik Szíriában voltak régen, majd az internetbe migrálnak át, és legalábbis ez idáig ez nem történt meg. Látjuk, itt Charlie Winter kutatását mutatom meg egy londoni kollégám, 37 eh, mediális eh, felületből, csak, amelyet az ISIS használ, csak 4-5 maradt meg. És az online propaganda outputja is jelentősen drámai módon csökkent. 2014-ben 5-7 videót publikáltak naponta, és ma pedig örülhetnek neki, mi nem örülünk, de ők örülnek, hogyha heti 5 videót tudnak feltenni feltölteni életre. A területi kalifátus tehát csökken, de ez nem azt jelentette, hogy a virtuális térbe migráltak volna át. Mi több, ahogyan a területi kalifátus összeomlott, a virtuális kalifátus is összeomlóban van, és ez mindenképpen pozitív hír számunkra. A harmadik pozitív fejlemény az, hogy úgy tűnik, hogy a terrorista támadások tempója csökkent, és a rekrutálás, a toborzás is visszament, csökkent, legalábbis erről számol be a legtöbb nyugat-európai ország. Olvassuk el a szalag címeket, például ez Franciaországban jelent meg. Franciaország két terrorista támadást akadályozott meg januárban. Ez egy rémesnek tűnik, de hogyha összevetjük az előző évvel, amikor Franciaországban több mint 30 terrortámadást kíséreltek meg, látjuk, hogy igenis cső, csökkent a támadások mennyisége. Ne vezesse félre önöket az újságok cím, ezek riasztóan hall, hallatszódhatnak. Persze, még a két támadás lehetőség és nyugtalanító, de mindenképpen kevesebbel állunk szemben, mint az elmúlt években. Ezek pozitív fejlemények nem nőtt a virtuális kalifátus jelentősége, az utópia kisugárzó erejét csökkenteni lehetett, és a terrorista támadások száma jelentősen csökkent, de továbbra is jogos aggályokkal élhetünk. Az egyik aggály az, hogy senki sem tudja pontosan, hogy a hazatérők milyen veszélyt jelentenek társadalmainkra a 40, 40 ezer fiatal férfi és nő ö, ment el ö, Irakba és Szíriába harcolni az ISIS-nél, és hogy és ezt a táblázatot veszek nem tudják elolvasni, de annyit mondhatok, hogy csak egy összehasonlítható eseményről számolhatok be, amikor az afgán háború alatt a 80-as években egy évtized alatt mintegy 20 ezer embert mobilizáltak. Nos, fele annyi idő alatt, 5 év alatt pedig több mint 30 ezer embert, talán 40 ezer embert is sikerült mobilizálni az ISIS-nek. Ez mutatja, hogy milyen hatékonyak voltak, milyen jól működött, a számukra jól működött a, mobilizáció. És azt is látjuk, hogy nagyon sok nyugat-európai ment harcolni, 5-6 ezerre tehető a számuk, a legnagyobb európai államok delegálták úgymond a legtöbb foreign fightert, külföldi harcost, de a kis európai államokat aránytalanul érintette ez Belgiumot, Dániát, Svédországot, Hollandiát. Ezen országok közül nem egy, nem is rendelkezik nagyon nagy terrorizmus elleni kapacitással, és nem is rendelkeznek nagy tapasztalatokkal, tehát bizony itt az elkövetkező években még komoly feladatok állnak majd előttük. Vélhetőleg. Hipotézisem az, hogy a hazatérők nem feltétlenül hoznak majd létre új terrorista támadásokat, de sokkal inkább profibbá teszi majd, teszik majd az összeesküvéseket, a támadásokat, hiszen harctéri tapasztalattal rendelkeznek, sokkal brutálisabbakká váltak a harcokban. Éppen ezért nem gondolom, hogy véletlennek tekinthető, hogy a legprofibb összeesküvéses támadás, amely az elmúlt években történt, éppen a Bataklani támadás volt 2015. novemberében, ezt pedig olyan emberek szervezték meg, akik Szíriában harcoltak annak előtte, és tértek vissza illegálisan. Ennyit tehát az egyik kihívásról. A második kihívás abban rejlik, hogy az ISIS sokkal inkább arra koncentrál, hogy a terrorista támadásokra szítsa az embereket. A, az iszlám állam szóvivője, főleg az arab államokban való terrortámadásokra szólította fel a aktivistákat éppen tegnap, és az európaiaknak meg azt üzent, hogy maradjatok otthon, ne jöjjetek ide, hanem támadjatok otthon. A terrorista propaganda magazinokból tudjuk, hogy az ISIS által alkalmazott taktika megváltozott, támadjatok késsel, hajtsatok furgonnal a tömegbe, erre biztatja a szimpatizánsait. A harmadik aggályunk, hiszen ez is egy komoly aggály volt, abban rejlik, hogy új elkövetői profilok és új elkövetők jelennek meg. Lássuk például, láthatjuk, hogy például nők egyre aktívabbak, akik két-három évvel ezelőttig elsősorban a következő harcos generáció anyjaként szerepeltek, most pedig egyre inkább expressis verbis autorizálják, felhatalmazák őket, hogy ők is támadásokat hajtsanak végre. Egyre több ilyen esetről számolnak be, ahol az összeesküvésekben a nők aktív szerepet játszanak, nem csak a világ más területein, hanem itt Európában is. Volt uh, gang, bandatagok, um, ilyen bagatel bűncselekményeket elkövető tagok radikalizálódnak. Láthatjuk itt, ez egy brit dzsihadista csoport mondja azt, hogy néha az emberek, akiknek a legsősebb múltja van, a legszebb jövőt hozzák létre, ezzel szólítják meg az embereket, és bizony ezek az emberek hozzáférnek a hamis dokumentumokhoz, a fegyverekhez. Ezen felül pedig ilyen ö, lemásolt támadásokat láttunk. A Münsteri támadás nem egy iszlámista hajtotta végre, hanem egy ö, mentálisan zavarodott személy, aki lemásolta azokat a támadásokat, amelyeket a tévén látott. Nem akarom megelőlegezni a nyomozást, de úgy tűnik, hogy Torontóban tegnap ugyanezt történt. Valaki aki nem iszlamista volt, nem iszlamista motivációt követett, de lekopírozta a taktikát, és nem a, a ideológiát. Az alkaid is visszatérhet, Hát ha volna egy fél órám, akkor erről beszélhetnék, de erről most nem beszélek, de ez is egy érdekes fejlemény, amelyre figyelnünk kell. Ezen felül fennáll annak a veszélye is, hogy reciprok radikalizáció tanúi leszünk. Mit jelent ez? Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ahogyan a dzsihádista támadások létrejönnek, úgy vannak szélső jobboldali a, radikálisok, akik úgy gondolják az iszlamista támadások alapján, hogy ők, ők is felhatalmazást nyernek a támadásokra. Például múlt évben Londonban a szélső jobboldali szélsőségesek egy járművel az ISIS-hez hasonlóan egy mecsetbe hajtottak be, kvázi bosszút véve az egyik támadásért, vagy valamely támadásért. Ez pedig igen problémás dinamikát jelent, a spektrum nem csak dzsihadista oldalán, hanem szélső jogoldali old végleten is. Ahogyan tehát előre lépünk, újabb, újton új szereplőkkel, új demográfiai profilokkal állunk szemben, amely sok bizonytalanságot teremt. Mit jelent ez? a Szíriában és Irában, Irakban történtek a sok évre kihatnak még ránk. Ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni, ezt a szempontot. Gondoljanak arra, mi történt Afganisztánban a 80-as években. Osama Bin Laden elkezdte nemzetközi terrorista karrierjét, Afganisztánban ment a szovjetekkel, szovjetek ellen harcolt 84-ben, és amikor véget ért a harc, azt kérdezte, hogy mi történjen most. Az 90-es és a 2000-es években, 20 éven keresztül az afganisztáni háború veteránjai Boszniától, Algérián át, a Fülöp-szigetekig minden egyes konfliktusban megjelentek, brutalizálták, szélsőségesítették a konfliktusokat. És voltak azok, akik összeröffentek, összedugták a fejüket, és létrehozták például az alkaidát. Azért beszélek erről ilyen hosszan, mert fontos, hogy ezt erről ne feledkezzünk meg. A 2011, a 2000 a szeptember 11-i támadások az afgán tám konfliktus vége után 14 évvel történtek, és ez még visszavezethetők voltak az afgán konfliktusra. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mi történik majd a szíriai konfliktus köz- következtében, az óra még nem kezdett el járni, a időzítőgép még nem indult el, de azt gondolom, hogy ez a konfliktus kisugároz a jövőnkre majd, és az itteni terroristák, a jövő terrorista támadásainak elkövetői között lesznek. Persze senki nem lát a jövőbe, a helyzet dinamikusan változik, nehéz megmondani, hogy az ISIS túléli-e majd ezt a válságát vagy nem, az ISIS nagyon hiteles a támogatói szemében. Éppen ezért arra van szükség, hogy ne csak a szervezetekre koncentráljunk, más szervezetek is létrejöhetnek a jövőben, hanem a személyes hálózatokra, amelyek a konfliktus következtében jöttek létre. Az európai terrorizmus valószínűleg különböző összeesküvések célirányos, felkészült és különböző forrásokból inspirációt nyerő támadásokból áll majd. A reciprok radikalizáció veszélye fennáll, a hazatérők valószínűleg profibbá teszik a támadásokat, és figyelni kell az új profilokra, a nőkre, a gengszterekre, a kopiketekre, tehát a lemásolt támadásokra. Végezetül pedig a radikalizáció és ellenradikalizáció következtetései tekintetében fontos, hogy a toborzás ellen fellépjünk. Az elmúlt 5-6 évben történt toborzás egy nagyon kis, a karizmatikus hitszónokok és radikális kis kisköréhez volt kapcsolható, Ezeket, hogyha szükség van, ki kell utasítani, a mecseteket be kell zárni, meg kell akadályozni a toborzást, és a közösségi médiumok működtetőit pedig arra kell rákényszeríteni, hogy akadályozzák meg a gyűlölet propaganda terjesztét, terjesztését. Egy-két lépést már megtettek, ezt üdvözöljük, de túl későn tették ezt meg. Harmadik tapasztalat, nem most kell megnyírbálni a terrorizmus elleni harc költségvetését. Hallottam már olyan érveket, akik azt mondták, hogy más irányba lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Nem, a következő időben is foglalkoztat bennünket ez a jelenség. Thomas. Renár kollégámnak is ezt mondtam, és remélem, hogy ő is beszél majd erről. A radikalizáció elleni harc nem az egyetlen megoldás, de ez az egyik megoldás, melynek segítségével az erőszakos terrorista támadások veszélyét csökkenteni lehet. A radikalizációs elleni programokat helyéhez kell igazítani. Sokszor ezek fiatal férfiakra koncentrálnak, de például a nőkre, vagy a esetleg gyerekekre is fókuszálni kell, egy-két európai országban például a menekültek, hogy nem mondjuk a migráncsok jelentenek új problémát Németországban, Svédországban legalábbis, ők egy új populációs csoport, ők rájuk is figyelni kell. Azt is látjuk, hogy a börtönökbe egyre több ilyen migrációs hátterű E, piti bűnöző kerül be, és az ő esetükben meg kell akadályozni a radikalizációt, végezetül pedig a retorikánkat kell deeszkalálni. A terrorista támadások azért is nagyobb jelentőséggel bírnak, mert így válaszolunk rájuk. A terroristák reagálásra számítanak, polarizálni akarják a társadalmunkat, azt akarják, hogy minden muzulmánra ugyanúgy tekintsünk, ugyanolyan ellenségnek tekintsük, és azt akarják látni, hogy a e, társadalom egész ellenük van, ezért felléphetnek a társadalom ellen. Ne engedjük ezt meg, hogy ez megtörténjen, ne játsszunk a kezükre, és hogyha támadás történik meg, akkor gondolkozunk azon, hogy olyan üzeneteket fogalmazunk meg, amely megosztja a társadalmat, vagy pedig összehoz bennünket. Az emberek alantas indulataira appelláljunk, vagy a legjobb emberi értékeit szólítsuk meg. A radikalizáció elleni harc a profik feladata, de ugyanakkor pedig az egész társadalom felelőssége is, um, hogy felelősség teljesen lépjen fel, és ne a terroristák malmára hajtsa a vizet. Köszönöm. Merci beaucoup, uh, monsieur le professeur Neumann. Köszönöm szépen Neumann professzornak az előadását. Nagyon sok értékes uh, gondolatot uh, hallottunk, illetve óvaintést a jelenséggel kapcsolatban, és több javaslatot is tett a tapasztalatok alapján. Tomarona Rönár úrnak adom meg a szót, aki nemzetközi kutatója a Royal Egmont Institute-nak Brüsszelben. Ronár úr munkájának egy részét elemzésekre fordítja, terrorizmus ellenes elemzésekre. A Korszer professzorral foglalkozott a Belgiumba visszatérő külföldi harcosok kérdésével, és megpróbál egyensúlyt teremteni a fejlemények és a lehetséges megoldások között. a külföldi Belgiumba harcosok kapcsán, illetve felvázolja azokat a politikákat, amelyeket e, elindítottak, illetve hogy milyen lehetséges válaszokat lehet elképzelhetőnek. Rönár úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt e, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani a, a e, meghívásért, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire nem új jelenségről van szó, amely határokon átnyúlt. Ehhez az eszközök mobilizációjára szükség van európai szinten is. Azért hívtak meg ma, hogy beszéljek arról, hogy hogyan is lehet kezelni a visszatérők átjelentett problémákat. Ez a téma nagyon sok figyelmet kelt, váltott ki, különösen a párizsi brüsszeli támadások után, amelyekben jó néhány külföldi harcos, visszatérő külföldi harcos vett részt. Nos, a visszatérők feltétlenül nagy problémát jelentenek az Európai Uniós hatóságok számára, de nem ők az egyetlen probléma figyelembe kell vennünk azt is, hogy nagyon sok mindent tettünk már ennek a jelenségnek a kezelésére, ezért jobban felkészültek vagyunk, mint korábban. Azt is tudomásuk kell azonban venni, hogy továbbra is jelentős kívások vannak előttünk, és ennek alapján tudjuk majd hangsúlyozni, hogy melyek is a kihívások jövőre nézve. Körülbelül 5000 európai polgár csatlakozott különböző fegyveres eh, szervezetekhez, elsősorban az iszlám államhoz, az úgynevezett iszlám államhoz közül kb. 1500 tért eddig vissza eh, egymás követő hullámokban. A legtöbben 2013-tól 15-ig tértek vissza. Eh, azóta, 2016 óta elég kevesen tértek vissza. Igazándiból a tömeges visszatérés amit nagyon tartottunk, különösen a kalifátus bukása után valójában nem valósult meg, legalábbis eddig nem valósult meg. A korai visszatérők a kalifátus létrehozása előtt meglehetősen sok traumatizált fiatalból állt ez a csoport, de olyanok is voltak közöttük, akik oda-vissza utaztak több alkalommal is, annak érdekében, hogy a hálózatok számára toborozzanak. Az első sikeres támadás itt Brüsszelben került elkövetésre, május, 2014 májusában, körülbelül majdnem pont négy évvel ezelőtt, de előttük, el, előtte is tértek vissza a külföldi harcosok, akik azonban nem jártak sikerrel. 2014-től jött egy második visszatérő hullám, ekkor kezdte az iszlám állam Európát konkrétan célnak tekinteni. A tádi elleni támadások, a párizsi támadások, az itteni brüsszeli támadások és jó néhány esemény közvetlenül visszatérő külföldi harcosokhoz kapcsolható. Ez a veszély mindenképpen komoly és veszélyes, de nem szabad túlságosan félni tőle, hiszen a túlságosan nagy félelem elhomályosítja Eh, a látásunkat, és nem tudunk megfelelően föllépni ellene. Azt látjuk korábbi eh, tanulmányok alapján, hogy eh, ez a hullám nem tér el jelentősen a korábbi hasonló történelmi helyzetektől. A legtöbb támadó egy-egy egy, hasonló egységhez tartozott, egymást ismerték, a Brüsszel-Párizs hálózathoz. Ez azt jelenti, hogy a hírszerzők az ilyen kapcsolatokat fel tudják tárni, be tudják határolni, hogy kik a legveszélyesebb egyének ezekben a hálózatokban. Harmadrészt fontos védelembe venni azt, hogy sikeres támadást nem követtek el visszatérő harcosok 2016 márciusa óta itt Brüsszelben, ami azt jelenti, hogy az elmúlt két évben a hatóságok sokkal inkább az úgynevezett eh, hazai eh, terroristákra eh, tudnak figyelni, azokra, akik itt nőttek föl és nem is utaztak soha Szíriába vagy más országba, muszlim országba. Ahogy kollégám is említette, hosszú távú kihívásokra van szó, melyeket kitartóan figyelmembe kell kísérnünk a belföldi eh, harcosok nagyon hatékonyan tudnak lenni, de a tanulmányok alapján azt látjuk, hogy a veteránok eh, részvétele az, ami megsokszorozza a támadások hatékonyságát és eh, az áldozatok számát. Ugyanakkor nem kell sok visszatérő ehhez, elég, ha egy kicsi elkötelezett, szánt visszatérő harcos, külföldi harcos csoport elég ha jelen van, és hozzá tudnak járulni a támadások sikeréhez. És kulcsfontosságú szerepet játszanak a toborzásban is. Ez a két csoport, a hazai kinevelésű, illetve a visszatérő harcosok csoportja egymást támogatja. De beszélnünk kell a börtönökről is, hiszen azok rendkívül jó környezetet biztosítanak a dzsihádi vállalkozóknak annak érdekében, hogy a hálózatokat fejleszték. És végsősorban hosszú távon a visszatérő kulcsfontosságú szerepet játszanak a dzsihádi e, e, narratívának a terjesztésében és a, a, a kalifátus népszerűségében, e, fölkészítve a következő mobilizációs pillanatot, hogyha erre sor kerül, és ezt a munkát sok-sok éven keresztül folytathatják hogy az Európai Unió országai hogyan küzdenek ezzel a veszéllyel a szír válság kiindulása kezdete óta. Nos, eleinte az Európai Uniós tagállami hatóságok először is büntetőjogi megközelítést használtak, hiszen az európaiak korábban is harcoltak már Bos- Bos- Boszniában, Zsecsenföldön, Irakban, és Onnan is visszatértek olyan harcosok, akik, akik utána problémát jelentettek Európában, de kezelhető problémát. A problémák akkor kezdtek súlyosodni, amikor rájöttek a hatóságok, hogy sokkal erősebb ez a hullám <clears throat> aránytalanul nagy bizonyos országokban a korábbiakhoz képest. Kevés intézkedést tettek 2013-14-ben ezzel kapcsolatban, de ezt követően a hullámtámogás, támadások hulláma rendkívül erős politikai választ eh, váltott ki 2015-től a hatóságok. Sokkal szisztematikusabb megközelítést kezdtek alkalmazni, sokkal átfogóbb szemléletben. A, megköze- meg, meg, eh, eh elő, a megelőzés eh, eh, sokkal több forrás kapott, mint korábban, jó, de nyilván mindig nem eleget Úgyhogy ez az átfogó, komprehenzív, átfogó elmélyültebb megközelítés, szélesebb látókörű megközelítés mindenképpen működött, de hát természetesen továbbfejleszthető ez. Az európai tagállamoknak más-más terrorizmus ellenes hagyományai vannak, máshogy kezelik a helyzetet. Azonban van egy bizonyos fajta konvergencia az Európai Uniós tagállamok között, hiszen hasonló kihívásokkal kell szembenézniük, azért hasonló vitákat kell lefolytatniuk. Hogy tekintsük át viszonylag részletesen e, saját kutatásom alapján e, kollégám hozzájárulásában hogy is működik ez. Nos, Szíriában és Irakban mindig vannak olyan harcosok, akik adott esetben visszatérhetnek. E, a legtöbb kormány azt szereti, hogyha ezek a harcosok vagy életüket veszítik, vagy élethosszon keresztül börtönben vannak. A gyerekek helyzete különösen problémás, hiszen körülbelül ezer európai gyermek él ezekben a muszlim országokban, és jó lehet bizonyos életkor alatt ezek a gyerekek nyilván áldozatnak tekinthetőek. Nincs mechanizmus arra, hogy visszatérésüket vagy, vagy az e, e, életük biztonságát helyre tegyük állítani, biztosítani tudjuk. A 2178-as ENSZ határozat idézendő gyakran az elkövetők előzetes letartozásba helyezik, mielőtt a bírság eljárás elindulna. Beszéltünk a nők szerepéről is, egyre inkább előfordul, hogy nőket is bíróságra állítanak. Ha megnézzük, hogy milyen büntetések vannak Hollandiában, Belgiumban, Németországban három éves büntetéseket kapnak, de vannak súlyosabb büntetések is természetesen ami a börtönbüntetést illeti. Minden ország megvitatta, hogy a különböző fogadhatási rendszerek mennyire jók vagy rosszak. Belgium például úgy döntött, hogy ezeket a külföldi harcosokat szétszórja, Hollandia éppenséggel nagy, magas biztonsági fokozatú intézményekbe koncentrálja őket. Minden esetre megfelelő biztonsági intézkedésekre van szükség folyamatos kockázat elemzés alapján. Most nagyon sok vita folyt le, és nagyon sok államban megindult eh, olyan program, amely eh, nem elsősorban eh, ideológiára alapul a deradikalizálásra, hanem tulajdonképpen a, a, a rehabilitásra személyes megközelítésben, de egyelőre nem nagyon lehet tudni, hogy ezek mennyire működnek. A börtön utáni reintegráció társadalomban mindenképpen a legnehezebb kérdés, hogy lehet megoldani azt, hogy a vissza a szabadlába került elkövetők ne térjenek vissza az erőszakos szervezetekhez. Nem magától értetődő, hogy a társadalomban könnyű lesz az integrációjuk, ezért ennek megfelelő reintegrációs programokra van szükség, ez azonban nem mindig biztosított. Hagyományosan a, rend, a, a, a börtönből elbocsátottak az elbocsátást, szabadlábra kerülést követő egy hónapon belül a visszaesés gyanúja vagy lehetősége miatt felügyelet alatt van, azonban nem mindenki örül ennek, nem mindenki fogadja ezt közül. A próbaidőre bocsátás, illetve a, a végleges szabadlábra helyezés után a siker elsődleges kulcsa az, hogy tudnak-e a hatóságok, a helyi hatóságok, a büntetési végrehajtás, a nyomozó hatóságok megfelelő információt kapni, és másrészt pedig a börtönön kívül élő valamikor elítélt, mennyire kap személyes támogatást ahhoz, hogy békés módon tudjon integrálódni a társadalomba. De nézzük, hogy milyen kívásokat látok a jövőben. A nagyon sok visszatérő, térő, a következő néhány évben fogja a börtönt elhagyni. Ez egy újabb visszatérő hullám lesz, csak most nem a keleti országokból, hanem a börtönrendszerből térnek vissza társadalomba. Ezért nagyon fontos lesz a társadalmi meg, megelőzési program, programma és, a, és a, a feladat, és nagyon fontos lesz a szabadulás utáni időszakban odafigyelni arra, hogy nem térnek-e vissza radikalizációs magatartáshoz. Vannak olyan személyek, akik kifejezetten személyesek, nagy részük Irakban fogja életét veszteni a harcok során, vagy pedig ott fog börtönbe kerülni, de akik ezt elkerülik, azok, azok sokkal keményebbek lehetnek, mint akit eddig bárkit láttunk ebben a csoportban. Összességében tehát az biztos, hogy hosszú távon kell ezzel a problémával foglalkoznunk, és a kérdés az, hogy elkötelezetten foglalkozunk ezzel a problémával a hosszú távon. És ezzel térnek rá a végére az adásomnak. A fenyegetések tájképe úgymond átrajzolódik azzal, hogy a kalifátus elbukott. E, itt Belgiumban csökken ezzel a fenyegetés szintje, ugyanakkor ez lehetőséget teremt arra, hogy több erőfeszítést szenteljünk a megelőzésre és azoknak a környezetnek a megszüntetésére, amelyek a radikalizációhoz vezetnek. Azonban kockázatot is jelent ez, hiszen a, a drága terrorizmus ellenes programok politikai támogatása gyorsan elfogy. Láttunk már ilyet 2009-ben Zsida Gergóf azt mondta, hogy az, az emberek belefáradtak a, a terrorizmus ellenes programokba senki nem, senkit nem lelkesítenek ezek a programok már, és a politikai támogatás megszűnése az nagyon nagy kockázatokat jelentene, ezért fontos, hogy az európai kormányokra folyamatosan nyomást gyakoroljunk az erős a terrorizmus ellenes feladatok komolyan vétel érdekében. Köszönjük szépen ezt a sűrű előadást a radikalizáció kérdéseiről, ennek eh, alakulásáról. Most pedig Murad Bencselálinak adom meg a szót, aki szintén eh, tapasztalatairól számol be, Guantanamo-ban tartották fogba, ma pedig eh, tapasztalatai alapján dolgozik. Nagyon érdekes az, hogy mennyi minden történt az elmúlt időben, és mit vonhatunk le ebből. Most a radikalizáció megelőzés érdekében dolgozik az Action Resilience központjában, Székely Marseille, képzőként vesz részt, nyilván erről is beszélni fog majd a radikalizáció motivumairól, illetve azon személyek helyzetéről, akik Európába visszatérnek. Murán eh, Benselári parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai eh, konferenciára. Néhány éve a radikalizáció megelőzése témájában dolgozom, erről majd a későbbiekben ejtenék szót. Szoros figyelemmel követtem Neumann és Ronald urak munkáját. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos témák, én nem vagyok szakértője ugyanennek a területnek, hanem úgymond tanúként szeretnék szólni. Összegezném a valóságban igen bonyolult helyzetet, nem könnyű ez a feladat, néhány percben mindezt összefoglalni. 18 évesen távoztam Afganisztánba. Az egyik közeli barátom azt javasolta, hogy a muzulmánok, fiatal muzulmánok számára Afganisztán ideális célpont. Őt és meghatározta az én apám, aki imám volt, abban uh, Lyonban, egy olyan negyedben, ahol felnőttem, de a humanitárius segítségnyújtásban is nagyon sokat tett, sokat dolgozott Boszniában, humanitárius segítségnyújtát végzett, elfogták, letartóztatták a szerb hatóságok, több hónapig tartották fogva, majd később a francia hatóságok is, néhány hónapon belül engedték szabadlábra. Az azóta eltelt időben, hogyha ezt visszatekintve vizsgálom, akkor ez kiderül, hogy mindannyiunkat meghatározta az ő munkája 80-as években, de a, a, a testvérem életre különösen nagy hatással volt, nagyon vallásos lett, és apámhoz hasonlóan ő is nemzetközi iszlámban gondolkozott, A édesapám elmagyarázta azt, hogy a muzulmánok közössége, a nemzetközi közösség egymásnak segítenünk kell, sok országba kell ellátogatnunk, Damaszkuszban is tanult, Afrikában e, is járt, nagyon sokat utazott, és amikor Londonban tartózkodott, ott utána visszatért, és ott úgymond e, káros kapcsolatokat kötött, és elmagyarázta a visszatértekor azt, hogy Afganisztánba fog távozni, és meg volt győződve visszatérése után arról, hogy vissza fog térni. Én nekem azt mondta, hogy nem vagyok jó gyakorló, és a testvérem maga is távozott. Én annak idején nem voltam gyakorló muzulmánt, és úgy gondoltam, hogy az iszlámról nem csak Afganisztánban tanulhatok, soha nem utaztam korábban, a nagy testvérem visszatért Afganisztánból, nem zavarták, a, nem zaklatták a hatóságok, én magam soha nem utaztam előtte, nem ismertem az országot, nem sokat tudtam róla, de hát az ő javaslatát fiatal fiúként, nai fiúként gyorsan elfogadtam, és egy Nizár nevű fiatal tunéziai barátommal távoztunk, utaztunk el együtt Afganisztánba. A probléma az volt, hogy nyilván nem nyaralni mentünk. Én nagyon szervezett rendszerben találtam magam. Ez igen, csak meglepett, voltak befogadóházak, ott kellett hagynom a dolgaimat, az útlevelemet, itt magyarázták el különböző dolgokat, az algériaiak foglalkoztak velünk, ők franciák voltak, főként arról nem beszéltek, és elmondták azt, hogy az iszlám államban, a Talibánban vertek gyökeret, ez egy ideális ország. hát egy iszlám állam belsejében éltünk. Ezek az emberek másik települések Andába irányítottak bennünket, itt is fiatalok éltek, és elmondták azt, hogy a muzulmán testvéreinket itt fogjuk megismerni. Ez tulajdonképpen egy alkaida kiképző tábor volt. 2001-ben csatlakoztam hozzájuk, egy katonai eh, két hónapos képzésben vettünk szét, a vallási képzés volt, Kabul északi részében küzdöttek ezek az itt képzett emberek. A titakozásom ellenére nem ezért jöttem ide, és féltem attól, hogy meg fogok halni. De kötelező volt részt venni ebben a képzésben, fizikai jellegű képzés volt, katonai kiképzés. És tulajdonképpen ez egy, egy terrorista képzés is volt, robbanóanyagokkal is foglalkoztunk, és itt láttam azt, hogy olyan szemberekkel, állok szembe, akik azt gondolták, úgy érezték, hogy a háborúban nincsen egyensúly. Osama Bin Laden eljött beszédet tartani, és az öngyilkos támadásokat előkészítette, elmondta azt, hogy a muzulmánoknak eh, ezt az eszköz használniuk kell, még akkor is a fiatalok, hiszen ez egy hatékony eszköz, és elmondta, hogy néhány napon belül meg fogjuk támadni az amerikaiakat, majd távozod. Nem um, eh, köteztek bennünket arra, hogy bármely művelethez uh, csatlakoztunk, Zsilelávádban az útlevelemet felvettem, viszont kiterült az, hogy miután távoztam ebből a táborból, szeptember 11-i támadások bekövetkeztek, lehetetlen volt a távozás, a Taliban elszökött, és néhány hét túlélése után Pakisztánba érkeztem, egy faluban, reméltem, hogy itt itt majd haza tudok menni. A falusiak elmondták azt, hogy azért fogtak el bennünket, hogy az amerikaiaknak adjanak el bennünket. Több hetet töltöttem Pakisztánban, és az amerikai hatóságoknak adtak el. És én itt kerültem Guantanamo-ba, ahol két és fél évet töltöttem. Sem az amerikai, sem a kubai törvényhozás itt nem e, érvényesült, és innét Franciaországba a francia igazságszolgáltatás is felfüggesztett. Úgy érezték, hogy a kiképzőtáborban táborban való részvételem probléma, két évig tartottak fogban. Nagy testvérem Akim radikalizálódott, és úgy döntött, hogy Csecsniába fog távozni, harcolni 2000-ben Grúziába távozott, Franciaországba jött vissza, és a francia hatóságok tartóztatták, börtönbe tették, azért, mert a dzsihádhoz akart csatlakozni, vagy úgy döntött, hogy csatlakozik hozzájuk, és ennél súlyosabb okok miatt is tartóztatták le, Mi szerint a Csetán ügy érdekében megpróbálta előkészíteni a támadásokat. ez pedig súlyos következményekkel járt, anyámat, a fámat és testvéremet is le tartóztatták. Amikor hazatértem Franciaországba, a családom nagy részét már börtönbe zárták. a szüleimet kiűzték Franciaországból, Algériába kellett távozniunk. Engem egy évre a börtönbe, második fokozatban pedig szabadlábra helyeztek. Itt felmerül az újraintegráció kérdése. Én először is könyvet szerettem volna írni, 2006-ban ez meg is történt, pszichológiai okkal is voltak ennek, jó tett az, hogy ezt kiírtam magamból, illetve nem a családból származom, ezt meg kellett magyaráznom, hozzám bonyolultabbak a dolgok, és fiatalok jött, sok fiatal jöttem hozzá, hozzám a börtönbe, és a dzsihadisták beszéltek rólam. Ez nem volt jó példa. Elmondtam nekik azt, hogy én nem ezért mentem Algéria, illetve Afganisztánba, és sajnos rossz okok miatt azonosultak a fiatalok az én történetemmel meg kell tők egyeznem arra, hogy ne hozzák meg ezt a döntést. 2006-ban megértem ezt a könyvet, elvégeztem az iskolákat, és eh, ez egy tanúvallomás volt, egy vallomás. Fiatalokkal foglalkozom, és három évvel ezelőtt Nikola Ennennel megelőzési intézkedéseket valósítunk meg Nikola Enen háborús tudósító, kitűnő szakember, és ezt a projektet együtt valósítjuk meg. Úgy érezzük, hogy a vallomásaink kiegészítik egymást, tapasztalataink. Hát én főként a börtönökben, a megelőzési intézkedésekben veszek részt, illetve megpróbál meggyőzni az ott tartózkodókat arról, hogy vegyenek részt az újraintegrálásban, és beszél, be, ö, részt veszek a fiatalok ö, bírósági védelmében. A börtönökben, fiatalok börtönében is felszólalok, illetve a nemzeti ö, oktatási rendszerben és előadásokat tartok az iskolákban fiatalok számára a radikalizáció ellen. Megpróbáltam gyorsan összefoglalni tehát a legfőbb elemeket. Ha vannak kérdéseik, ezeket tegyék fel. Köszönöm szépen Murad Bencsaláli, köszönjük szépen eh, a tapasztalatai megosztását. Ez minden bizonyal nagyon sok kérdést eh, fog eh, kiváltani. Mindenkinek köszönöm az előadását, mindhármunknak, megnyitom a vitát, várjuk a kérdéseket. Anna Gomez kért szót. Parancsoljon, Anna Gomez kezdi a sort. Köszönöm szépen Bencseleli úrnak a beszámolóját. Elmondta azt, hogy nem könnyű mindez. Mostanra nyilván már van ebben tapasztalata. Nagyon megható önt hallgatni, illetve megérteni azt, hogy a Guantanamo-i kihágások milyen hatással vannak az emberekre. Most pedig ön a fiatalokat próbálj meg minél távolabb vinni ettől az úttól, amelyet ön kénytelen volt követni. Anélkül, hogy tudta volna, mi vár önre. Köszönjük szépen ezt a munkát. Szeretnék önhöz egy kérdést intézni, és Naiman úrhoz is, illetve Rönár úrhoz is. Mi a szerep szerepe, illetve mi ez a szerep, melyet azok a személyek betöltenek a meccsetekben, akik hatása lehetnek a fiatalokra Belgiumban. Voltak intézkedések arra, hogy Szaudarábiába érkezenek az imámok kontrollálatlanul, és radikalizálást valósítsanak meg. Hát megpróbálják ezeket ellenőrizni, őket ellenőrizni, a vallási vezet, ami pedig az európai országokat illeti, vannak muzulmán közösségek, és megpróbálják elkerülni azt, hogy a mecsetekben, illetve a szociális hálózatokban megpróbálják megakadályozni az egyes személyeket abban, hogy rekrutálni kezdjenek, illetve az erőszakos extremizmust prédikálókat. Ön mit gondol? Dunár úr erről beszélt. Ön mit gondol a külföldi harcosokról? Ők európai állampolgárok akik az imám, akik imámok, az iráki hatóságokhoz is kapcsolataik vannak, nincs kormányunk, nem akarják eh, azt, hogy ők visszatérjenek. De hogyha börtönben eh, vannak, vagy eh, újraintegrálódnak, újból felbukkanhatnak másutt. Önnek mi a véleménye mindenről? És később majd felteszem a börtönnel kapcsolatos konkrét kérdéseimet. Nagom ezt több kérdést is feltett. Najman úrnak adok először a szót, utána a Rönár úrnak, és kérem a hozzászólókat, hogy legyenek rövidek. Kérek mindenkit, hogy röviden tegye fel majd a kérdését. Köszönöm szépen, ha jól értettem önt. Akkor a második kérdés majd a Rönár úrra hagyom, hiszen ő ennek szakértője. Ami a um, prédikációkat illeti, a karizmatikus prédikálók, szónokok nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy a külföldi harcosokat mobilizálni lehessen, de nagyon fontos azt is látni, hogy honnét érkeznek ezek az emberek, és mit képviselnek. Tehát van egy olyan iszlám, amely jelentős populációt összegez, eh, 1,5 millió szembert, vannak a vahabisták, szalafisták, akik egy purista mereformát képviselnek, körülbelül a muzulmánk 3%-a tartozik ide, és a szavalifizmuson belül különböző áramlatok léteznek, és ezek közül csak az egyik a dzsihadizmus, szalafizmus, tehát amikor megpróbáljuk kitalálni azt, hogy kik a karizmatikus szónokok, akik miatt aggódnunk kell, kik azok, akik rekrutálnak, akkor őket kell, hogy megkeressük. És én mindig azt mondom, hogy természetesen meg lehet találni az extremizmus ilyen formáját az iszlámon belül. Ezek iszlamista mozgalmak, de nem képviselik az iszlámot, hanem egy kis szegmensét képviseljük csak az iszlámnak. Tehát, hogyha amikor megpróbáljuk bezárni a, a mecseteket, akkor azokat kell megkeresnünk, ahol a személy, az érintett személyek jelenleg üzleteket továbbítanak, hiszen a többiek nem igazán érdekesek ebből a szempontból. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket. Hogyha jól értettem a kérdésének második részét, itt európai külföldi harcosokról van szó. Ez igen problematikus, hiszen azok, akik maradnak, szintén döntenek arról, hogy nem térnek vissza. Ennek különböző az okai, vannak csempészek, ők kevésbé aktívak, jobban ellenőrzik a határokat, stb. stb. Hát úgy gondoljuk, hogy azok, akik külföldön maradnak, veszélyesebbek, és ahogy Péter hangsúlyosta előadásában, több nő is megjelenik közöttük, gyermekek is egyre többen, Tehát a kontingens, ami már korábban is problematikus volt, még problematikusabbá vált. Ami az európai elképzeléseket illeti, az európai kontingensről külföldön, én itt különbséget tennék a nők és a férfiak között, gyermekek és felnőttek között is. Ami a felnőtteket illeti, egyértelmű az, hogy hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a rossz és a kevésbé rossz között kellett dönteni. Hogyha úgy döntünk, hogy nem foglalkozunk ezekkel a harcosokkal, akkor a jogi és etikai kérdések mellett, amelyek nagyon fontosak biztonsági szempontból, itt mások kezében hagyjuk úgymond a biztonságot. Az igazságszolgáltatás Irakban például egy ilyen példa, és itt ebbe a folyamatban nem avatkozunk bele európai országként. A döntésektől függünk, és el kell az iraki igazságszolgáltatás határozatot fogadnunk. Volt egy francia nő, akit elítéltek néhány eh, hónap börtönbüntetésre, most újra tárgyalták az esetét, tehát eh, meg kell nézni a saját pozíciónkat is ezen eh, ítéletekkel szemben, olyan esetekben, amikor nem olyan ítéletet hoznak, amit még gondolunk. Szíriában más a helyzet, itt nincs nemzetközi elismert igazságszolgáltatás, tehát itt alapvetően etikai és jogi kérdésekről van szó. Itt van egy kontaktszemély. És ő külföldi harcosokat nem akarja megtartani. A nyomás egyre nehezebb, nagyobb, és ez aggodalmat vált ki hogyha európai harcosokat kell úgymond magukra hagynunk, akkor felmerül a kérdés, hogy mi a felelősségünk mindebben, abban, hogy újból fegyvert ragadnak, ezek a személyek és merényeket követnek el Szíriában, Irakban vagy másutt a világon, hogyan tudjuk őket úgymond visszahozni, másrészt pedig még a kapacitásaink felügyeleti szerzés területén, hogyan tudjuk ezeket a mozgalmakat, illetve a mozgásokat követni. Hát fontos a szerepünk, itt államokban eh, leszármazottakról van szó, nincs eh, hírszerzési kapacitás, felmerül a kérdés, hogy nekünk bárányoknak milyen lehetőségeink vannak. Ami pedig a gyermekeket életi, én azt gondolom, hogy itt teljesen más a helyzet, az összes európai kormány olyan esetekben nyilatkozott, amikor a gyermekek áldozattá válnak, és eh, ez meggátolja ezen gyermekek visszatérését. Tehát itt áldozatokról van szó, de nem próbáljuk meg őket visszahozni Európába. Hát mindegy, hogy iraki vagy szíriai félről van szó, itt lehetséges eh, megállapodások megkötése. Az igazságszolgáltatás nem tervezi őket eh, bíróság elé állítani, tehát felmerül a kérdés, nagyon érzékeny anyagról van szó, tehát miért dolgoznak a kormányok ilyen laksan ezen gyermekek esetében, miért nem döntenek róluk. És az utolsó pont, hiszen én elmin, említettem, hogy mindezt hangsúlyozni szeretném, megint csak döntenünk kell a legrosszabb és a kevésbé rossz között. Számos ér megjelenik, szerint visszahozhatjuk ezeket a külföldi harcosokat, ha pedig nem tesszük meg ezt, akkor is óriási erőfeszítésre van szükség ezen személyek követésében. És a visszatérés kockázatát pedig el kell tudni fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Murán Bencsöleli úr, szeretne reagálni? Nem? Akkor Árnó Darzsan kollégának adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen vallomásokat, elnézést, hogy kértem, Neumann úr eredeset nem hallottad, itt kézelhető az, hogy a kérdéseim ebbe az irányba mutatnak, ami a vezetők szocializálását illeti, nem csak a végrehajtókét. Itt keményebb profilok is vannak, pedagógiai szempontból konstans módon elkötelezik magukat. Ezek az emberek engem eléggé meglep az, hogy bizonyos keretek már nagyon régóta léteznek, Algériában 90-es évek óta, Irakban, Afganisztánban is nagyon sok fiatal van ugyanabban a filiáléban találjunk olyan személyeket, akik 15-20 éves aktívak voltak. Felmerül a kérdés, hogy van-e szociális törés a kalifátus kapcsán, az iszlám állam kapcsán találunk-e új profilikat, vagy pedig ez kizárólag a megvalósítókra vonatkozik. Hát szeretnénk radikalizálni mi hamarabb, és a második kérdésem Murad Ginseleli esetére vonatkozik láttuk az első lépcsőket, lépéseket, Algéria, Csecsnia, Bosznia, Afganisztán, Szíriaira kapcsán. Ezek a lépések mind eh, megjelennek. És ma mi lesz majd a következő lépés? A dzsihadista szónoklatokban látjuk azt, hogy földrajzi szempontból reorientáció történik. Az Afganisztán továbbra is szürke zóna, itt még változnak a dolgok. Sok dzsihadiszt, dzsihadista vallomást hallott, tanúvallomást, és vannak jelzések a nemzetközi zsihád munkájára vonatkozóan. Köszönöm a kérdéseket. Teljesen világos, hogy problémával állunk szemben. És ha nemzetközileg vizsgáljuk meg, hogy az ISIS hogyan lépett fel Irakban, egy kaotikus helyzetben jelent meg, polgárháború dúlt, két nagy fél állt egymással szemben, és az ISIS a hatalmi vákum lehetőségében ütötte fel fejét. Ezt tették Líbiában is, és azt mondhatjuk, hogy ez a módszer, amely jellemzi őket. Szíriában és Irakban talán kevésbé alkalmas a helyzet a jövőben erre, bár nem tudom, hát remélem, hogy pozitív változások lesznek, de a világon biztos vannak más helyzetek, ahol hasonló helyzet jön létre, országuk. Líbia egy ilyen példa, Jemenben is ez történik, és Afganisztánban is megerősödik a tevékenységük. Mindig van olyan ország, ahol polgári, polgárháborús helyzet van, hatalmi vákum jön létre, és vannak um, mondjuk a síták és a szuniták közötti feszültségek. Ezek azok a helyzetek, ahol az ISIS könnyen felütheti a fejét attól függően, hogy ez hol történik meg legközelebb, eh, számíthatunk arra, hogy az ISIS esetleg megint felüti fejét, megjelenik. Az első kérdést illetően. A mozgalom vezetőivel nem foglalkoztam annyira, de teljesen világos, hogy minden politikai, de főleg a radikális mozgalmakban a vezetők ideológiailag meghatározottak általában jobb képzettséggel rendelkeznek, mint a talpas harcosok, de a dzsihadistáknál azt látjuk, hogy a hitelük, vezetői hitelük sok forrásból táplálkozhat. Teológiai hitel lehet ez, tehát autentikusan, hitelesen tudnak beszélni a vallásukról, de származhat ez a hitel a harcból is, lehet, hogy egy korábbi konfliktusban harcosan vett részt, eh, szenvedett az ügyért, megharcolt az ügyért, és innen ered a hitelessége, vagy pedig eh, nagyon sok követője van, és ez adja hitelességének zárogát, és ilyen módon nagyon befolyásosak lehetnek. Egy valami azonban biztos. Líbiában, eh, bocsánat, Szíriában azt láttuk, hogy két generáció találkozott össze az önök nyelvvezetét használva. Ez az afgán generáció utolsó megállója volt, és az új generáció első megállója volt, akik nagyon fiatalok voltak, ezek közül 13, 14, 15 évesek. Kvázi átadták a stafétabatot, batot, az egyik generáció átadta a tudását, a örökségét és a stafétabatot a következő generációnak. Ezért arra számítok, hogy egy új generáció, vezetők új generációja jelenik majd meg, és a következő 10-20 évben a fő referenciapont a vezetők számára éppen a szíriai helyzet lesz. Mondván, én harcoltam Szíriában, megszenvedtem a mozgalomért, tehát hitelességem van. Nagyon gyorsan, hiszen Péter eh, részletesen beszélt erről a kérdésről, a veteránokról és az új elkövetői profilokról. Teljesen egyetértek Péter elemzésével, és Belgiumban és Franciaországban is azt látjuk, hogy a elkövetői módszerek mögött olyan személyek, az elkövetések, az összeesküvések mögött olyan személyek vannak, amelyek akik a terror elleni szervezetek radarján már szerepelnek. Az Egmont Intézet az elkövetői profilokról egy tanulmányt is készített, és azt mondhatjuk, hogy az elkövetői profilok hasonlítanak a többi ország elkövetői profiljára, általában fiatalabbak mentek el az iszlám államba harcolni, mint a korábbi dzsihádok során, és kevésbé voltak ideológiailag meggyőződve, vagy kevésbé voltak elvakultak, vagy vallásilag meggyőződve, mint a korábbi generációk. Péter egy tanulmányt készített a bűnözői profil és a dzsihadista profil konvergenciájáról, itt Belgiumban is igaz a, ez a tanulmány meglátásai. Egy anekdótát szeretnék elmondani, amely megmutatja, amely sok személy elkövető dinamikáját érje le. Ahogy Murat Sakán a saját történetéről beszámolt. Két geng, két két gengről akarok beszámolni. Elmondom ezt az anekdótát tehát a tanulmányom készítése során egy Molenbeki rendőrrel cseréltem eszmét, aki már tíz éve dolgozik a területen, és a fiatal elkövetők elleni egységben dolgozott, és Abaúd és a többi elhíresült iszlamista is itt dolgozott. Először aztán utána a kábítószer elleni bűnözési csoportban dolgozott, már pedig a legjobb ügyfelei továbbra is itt a radarképernyőn voltak, maradtak, és utána átlépett a terrorista elhárításba. És a volt ügyfelei megjelentek itt is, figyelme horizontján. Egy szóval ezekből a csoportokból emelkednek ki a vezetők, Lehet, hogy eleinte nem is voltak nagyon ö, meggyőződésesek, nagyon vallásosak, ö, például az árkai vagy szellebál iszlám ö, útja ezt mutatja. Volt, aki nagyon vallásos volt, nagyon vallásos meggyőződésű volt, és azt látjuk, hogy ö, az emberek karizmájukat így dolgozzák ki, így építik fel. Ami pedig a második kérdést illeti, fontos, hogy disztingváljunk, különbséget tegyünk a migráció jelensége és a dzsihadisták migrációja, illetve az új mobilizáció, az új uh, mozgósítás között. Az a kérdés tehát, hogy mit tesznek az e, oda ment, a Szíriába, Irakba ment harcosok, új konfliktus zónákba mennek el, esetleg Afganisztán irányába mennek el, hiszen többször láttuk, hogy Afganisztán irányába mennek ezek a támadók. De felmerül az a kérdés is, hogy mi lesz a következő mozgósítás, milyen formát ölt, hogyha nem Afganisztánban, Jemenben vagy Líbiában történik a mozgósítás, akkor nem látom a mozgósítás új formáját, az új központját. Hogyha létrejön azonban egy további konfliktus, akkor ez a mobilizáció motorjába várhatna. Meg kell néznünk tehát, hogy mi történik Szíriában, nem szabad erről megfeledkeznünk a helyzetről, és éppen ezért mindig újra arra kell gondolni, hogy milyen fontos a forrásokat, ehm, az okokat a forrásoknál megragadni és látni, hogy ehm, hol ehm, jön létre a terrorizmust támogató jó alap. Igen, még nagyon röviden megadom a következő felszólalónak a szót. Igen. Én megtapasztaltam, hogy sokan tértek vissza Szíriából, találkoztam velük, Szíriából, Afganisztánból jövő személyekkel, akik dzsihadisták voltak, vagy pedig, vagy hazatértek, vagy pedig életüket vesztették el a harctéren. Találkoztam ezekkel az emberekkel. És újton újra azt figyelhettem meg, hogy az, hogy meddig él valaki a dzsihádban, meddig uh, tartozik a dzsihádhoz, attól függ, hogy milyen mélyen gyökerezik a mozgalomban. Az Alkaidában teljesen más volt a megközelítés. A jó dzsihadista az volt, aki nagyon ideológiailag és rendelkezett mély ideológiai meggyőződéssel rendelkezett. Ez meghatározta a dzsihadisták szociológiáját. Gyorsabban léptek be, de rövidebb ideig maradtak a mozgalomban. A dzsihád általában ugyanakkor egy élethosszig tartó megközelítés, hozzáállás, nem öt évig dzsihadista valaki, hanem gyakran egy egész életen keresztül. A dzsihádból való visszatérés nem azt jelenti, hogy az ember hátat fordít a dzsihád értékeinek, és ez itt nem is a fegyveres harc kérdése, ugye gyakran a fegyveres harcosokra gondolunk, de a dzsihád sok más formában is testet ölt hogyha valaki például testileg már nem képes a fegyverekhez nyúlni, akkor nem képes már harcolni, akkor karizmatikus vezetővé válhat belőle. Vezető válhat belőle, vagy toborzóvá válhat. Hogyha valaki letette a fegyvert, ez nem jelenti azt, hogy azonnal már fel is adta volna a dzsihád elveit. Köszönöm szépen! Üdít Sargentini. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, My question is at Mr. Neumann. Kérdésemet Neumann úrhoz irányzom. Neumann úr, két kérdésem van. Bevezetőjében a reciprok radikalizációról beszélt. Kérem, magyarázzál, hogy mire gondol ez, ezzel, hogy vezet ez egyik a másikhoz? Tudna egy-két példát, tudna egy-két példát adni? Tehát szeretném jobban érteni a reciprok radikalizáció fogalmat. A másik kérdés sem a következő. Azt mondta, hogy a szeptember 11-e az afganisztáni konfliktus vége után 14 évvel történt meg, és az időzített bomba még nem kezdett el ketyegni a szíriai konfliktus tekintetében, mondta. Márpedig ez rávilágít arra a kérdésre, hogy mit csináljunk azokkal a fiatalokkal, akik Kurdisztánban, Szíriában vagy Irakban harcolnak, hiszen attól félek, hogyha továbbra is elfordítjuk a fejünket, olyan gyerekek ezek, gyerekek, akik ott születtek a hadszintéren, és ha nem foglalkozunk velük, akkor egy olyan generáció jön létre, aki megragadtak közel-keleten, senki nem akarja őket befogadni, hogyha nem és a jövőben nem fognak nagyon pozitívan tekinteni ránk, és hogyha 18 évesek lesznek, mindig visszatérhetnek majd az Európai Unióba. Tehát tudom, hogy a kérdésem választ is tartalmaz, de örülnék, hogyha ellent mondana a kérdésemben rejlő válasznak, kíváncsi volnék, hogy hogyan látja tehát ezt. És Benzsalali úr, urat kérdezem, biztos nagyon sokszor mondta el a történetét, és nagyon jól mondja a történetét, de azt szeretném megérteni, hogy ön a tapasztalatait jóra fordítja kvázi, vélhetőleg belegondolt ezen emberek pszichológiájába, lelkébe. Mit lát? és milyen akadályokba ütközik, amikor az ilyen veszélyeztetettekkel dolgozik, akik radikalizációs veszélynek vannak kitéve, vagy már radikalizálódottak, vagy pedig újra akarjuk őket integrálni a társadalmunkba. Köszönjük. Köszönöm. Igen, csak nagyon röviden. A reciprok, reciprok radikalizáció fogalma alatt arra gondoltam, hogy mind a dzsihadista szélsőségesek, mind a szélső jobboldali szélsőségesek eh, egymást eh, ösztönzik, vagy egymást provokálják, és mindegyik a másikra mutogat eh, gyűlölette tárgyaként, és ugyanakkor érvként használják fel a másikat azért, hogy mobilizálják a saját erőiket. Mondtam is egy példát. Egy szélső jobboldali ember teljesen kiakadt, és voltak éppen az ISIS módszerét használta úgy, hogy egy mecsetbe hajtott be. Hiszen azt gondolta, hogy minden muzulmán kölcsönösen és egységesen felel azért, amit az ISIS tesz. Tehát a szélső jobboldali szélsőségesek és a dzsihadisták abban hasonlítanak, hogy a polarizált társadalomból élnek kvázi. Ahol az ember vagy a mihez, vagy az őkhöz tartozik, nincsen köztes szürke zóna, csak fekete-fehér mm, paradigmában gondolkoznak, hogyha egy dzsihadista támadás történik, a szélső oldalak azt mondják, ugye, ugye megmondtuk, ilyenek a muzulmánok. Ha pedig a szélső jobboldalúak támadnak, akkor a dzsihadisták mondják, ugye, látjátok, ők képviselik Európát. Ezek azok az emberek, akik felmutatják Európa igaz arcát, soha nem lehettek-e társadalom tagjai. Voltak éppen tehát ugyanazt a retorikát alkalmazzák, ugyanazokat a gondolatokat jelenítik meg, és ez egy igazi veszélyt jelent. Látjuk a veszélyt az európai társadalmakban, ahol a dzsihadista támadások fő kedvezményezettjei a szélső jobboldali pártok. Ők a terrorista fenyegetést arra használják fel, hogy a saját ügyek érdekében mobilizálják az embereket, és itt nem csak a dzsihadistákat, hanem sok másokat is kiszorítanának az európai társadalomban. Ez egy ördögi kör, hiszen ebben az emberben a kisebbségek még nagyobb kiszorítottságnak gotélnek meg, a dzsihadisták pedig jobban tudják őket toborozni, mondván, hogy ezek nem is európaiak, harcoljunk ellenük. Vagy ti nem is vagytok igaz európaiak, kiszorítottak benneteket, tehát győzzük le ezt a többségi társadalmat. Létezik persze egy fizikai kockázat, veszélyeztettség, az emberek meghalnak, ez szörnyű, de létezik egy sokkal nagyobb politikai veszély is, mi, mi szerint, hogy polarizálódik a társadalmunk, és a politikai központ a politikai középpont szűkül. Nem tudom, hogy én vagy Tomás Rönár tud-e jobban megválaszolni a második kérdést, ami a gyermekeket illeti fontos különbséget tenni. A 18 év alatt azért nem mindenki egyforma, ezt nem mondhatjuk. Hogyha valaki a kalifátusban született és két éves, akkor ez egy személy még nem jelent pert, szé egy veszélyt az európai társadalom számára. De hogyha 16-17 éves korukba mentek el meggyőződésből, és most visszatérnek, akkor ez egy veszélyt jelenthet. Azt hiszem, hogy az európai országoknak eseti alapon kell ezeket a eseteket megvizsgálniuk, egyes esetekben a visszatérők áldozatok, más esetekben áldozatok, de veszélyt is jelentenek. Attól, hogy valaki áldozat, attól még veszélyt jelenthet a társadalomra, és a biztonsági választ ez alapján kell kialakítani, de pszichológiai és támogató választ is ki kell alakítani. Nos, én is szerettem volna megszólalni. Mindig is foglalkoztam szociális területtel is, mediációval, fiatalokkal foglalkoztam, és amikor visszatértem a Guantanamo-i börtönből, akkor nyilván minden megváltozott. Idővel azonban rendeződött a helyzetem, ezért döntöttem úgy, hogy a professzionális szakmai reintegrációs területen folytatom a munkámat. Ugyanaz vagyok, mint korábban. Én nem változtam olyan nagyon sokat. Igyekszem visszatekinteni arra, amit tettem, és próbálok felelősséget vallani érted, és nem könnyű ez, de megpróbálok tanulni belőle. A másik érdekes dolog, amit Neumann úr mondott, az ugye nagyon sok fiatal, nagyon egyszer, leegyszerűsítve látja a világot és ez gyakran egybeesik a dzsihadisták elképzelésével, nekik is egy nagyon egyszerűsített elképzelésük van a világról, nagyon szigorúan értelmezik a Koránt, aki a Taruta útján jár, ugye az iszlám értékei képviseli szerintük, és vannak, akik teljesen betartják a korát, és vannak, akik egy, és van mindenki más. Tehát úgy gondolom, hogy a fiatalokat ettől az egyszerűsített világnézettől el kell távolítani. A háború nem olyan egyszerű, mint eh, gondolják. A, a Franciaország, mint olyan például, vagy eh, a, a, a nyugati világ, mint olyan önmagában nem e, e, ellensége az iszlámnak. E, sokkal bonyolultabb a valóság, mint az leegyszerűsített világkép, és ezzel kell foglalkozni sokat. Másrészt a vallási kérdés nyilván nagyon fontos, hiszen a zsihadisták mm, nagyon szó szerint értelmezik a Koránt, és nem kell sok mindent megérteni benne, nagyon könnyű a fiataloknak szó szerint követni a szabályokat. Oda van írva, úgy kell csinálni kész, és azt mondják a zsihadisták, hogy olvasd el ezt a verset a Koránból, és ezt tekintsd ténynek, és minden meg van oldva. A nehézség abban van, hogy megmutatjuk az embereknek, meg bemutassuk az embereknek, hogy a vallás is ennél bonyolultabb, e, hiszen a világ e, e, muszlim lakói, a franciaországi muszlimok például nagyon nagy feleséget hordoznak a vallásos művelődés oktatás terén. Személy szerint sajnálom, hogy Franciaországban nem tudtam megszólalni mecsetekben például, nagyon jó lenne, hogyha ezt megtehetném, egyelőre nem volt lehetőségem. Úgy gondolom, hogy az imámok által végzett munka rettenetesen fontos a radikalizáció megelőzése szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az egyik árnyék jelentéstevő, jelentéstevő ön, ugyanakkor sokan szeretnének még a többiek közül is felszólalni. Kérnék mindenkit, hogy legyenek minél rövidebbek. Monikának adom meg tehát a szót. Erstmal vielen herzlichen Dank, Köszönöm szépen, hogy önt, mint szakértőt köszönhetjük itt, és önöket. Felmerül bennem egy kérdés. Az alkaida újra erősödése alatt mit is értsünk? Ez mit jelent számunkra? Második kérdés ami felmerül. Egyrészt létezik az a tézis, hogy nem lehet mindenkit radikalizálni, másik tézis pedig az, hogy mindenkit lehet radikalizálni. Hol is van az igazság? Hol van a választóvonal? Ki az, aki hosszú távon veszélyes személy, itt milyen lehetőségek vannak, illetve államként hogyan lehet helyesen megfelelően eljárni az érintett személyekkel szemben. Mit csinálunk azokkal a személyekkel, akik hosszú távon veszélyesek? Milyen lehetőségeink vannak itt, jogállami lehetőségeink, úgymond? Illetve van egy kérdésünk Másik jellegű kérdés, mi az átmenet mind a között, amit ön extrém véleményként nevezett meg, illetve másrészt pedig az ökorendszer támogatása alatt, amelyen belül a dzsihadiszták rekrutálni tudnak. Tehát itt nem könnyű az egyensúlyt megtalálni. És még egy kérdésem a mindannyiukhoz. Ön azt mondta, hogy a börtönből kikerülés utáni időszakban merül fel a legnagyobb veszély. Konkrétan az érdekel engem, hogy milyen intézkedésekre van lehetőség a börtön után, ön mely intézkedésekre tett, tett javaslatot, annak érdekében, hogy ne kerüljen valaki a dzsihadisták befolyása alá. Köszönöm szépen, Holmeyer asszony. Köszönöm szépen a sok és nehéz kérdést. Kezdjük az alkaidával. Az elmúlt években, és ezt nem vették figyelembe az iszlám államra történő összpontosítás, miatt Szíriában megerősödött az alkaida, de a világ más részein is. Erről egy kicsit elfeledkeztünk. Nem szenteltek ennek igazán sok figyelmet, mivel Al-Qaeda részben stratégiai döntést hozott arról, hogy főként a muszlim világ országaira összpontosít. Ez azonban megváltozhat. Könnyen megfelelkezhetünk arról, hogy az al továbbra is nagyon erős terrorista szervezet, amely, ha úgy dönt, hogy a nyugatra koncentrál, akkor merényleteket hajthat végre. Fontos ezt a jelenséget elismerni, azért, mert az Alkaida megpróbál profitálni az iszlám állam összeomlásából. A második kérdés a deradikalizáció kérdése. Önnek itt igaza van, bizonyos európai országokban extrém módon zajlik a vita erről. Egyrészt mindenre megoldás, a deradikalizáció vagy nem működik egyáltalán. Önnek igaza van, valahol középütt van a megoldás. Én, mint régóta dohányzó, ezt a haszn- vetem össze, amikor valaki abba hagyja a dohányzást, nem lehet valakit arra kényszeríteni, hogy hagyja abba, ha nem akarja, tehát de deradikalizáció csak akkor működik, ha ezzel egyetért az élet érintett személy, és hogyha valaki professzionálisan képeztek arra, hogy ezt a kételyt egy pozitív irányba terelje, akkor ez jó, ha valaki teljes mértékben elégedett extremista identitásával, akkor nagyon-nagyon nehéz ezt a szemét radikalizálni. És a radikalizáció ezen okok miatt akkor működik leginkább, hogyha a világkép még nem zárt, úgymond, vagy ha ez a személy ki szeretne szállni az extremista um, mozgalomból. Tehát, hogyha valaki az extremista identitásával e, elégedett, akkor nagyon nehéz őt kívülről ebből kiragadni. És az utolsó kérdés, amit ön említett, nagyon helyes ez a kérdés. Azt gondolom, hogy itt is történt változás Európában az elmúlt években. Elhangzott az, hogy nem e, tolerálhatjuk azt, hogyha azok a személyek, akik e, erőszakot tesznek, illetve személyeket aktívan be vannak ebbe a hálózatba, ezt nem lehet tolerálni. Hosszú időn keresztül a biztonsági hatóságok azt a tételt képviselték, hogyha ezek a radikális szónokok aktívak, akkor meg lehet őket figyelni, tudjuk, hogy hol vannak, ki ezek csatlakozik hozzájuk, de mindez ahhoz vezetett, hogy a radikális uh, szónokok egy része úgymond mágnes hatást fejtett ki, és ezen személyek köré csoportosultak radikális sejtek. Tehát bizonyos európai országokban a konszenzus kialakult arról, hogy ezeket a személyeket nem lehet hagyni működni, a radikális mecseteket be kell zárni, és a radikális szónokokat, hogyha nem európai állampolgárok, akkor ki kell utasítani őket Európából, tehát ezt nem lehet tolerálni, itt eltolódott a hangsúly, és én ezt helyesnek is vélem. És elnézést, de most távoznom is kell. Köszönöm szépen, Norman professzor úr. Engedjük, hogy távozzon. Monika Holmeyer kérdésére reagálnának? Igen. Egyetértek azzal, hogy nincsen deradikalizációs csoda módszer, lehet, hogy ez sokkoló, nincsen technika arra, hogy megváltoztassuk az embereket, tehát itt egy hozzáállásról, szellemiségről van szó, tehát megteremthetjük annak feltételeit, hogy ez ne terjedjen. Ami pedig a megelőzési munkát illeti, a deradikalizációt, itt fontos a pragmatizmus, a dihadisták nem fogják venni a derekukat a propagandával szemben. De nem látom annak okát, ami miatt egy adott szemét meg e, tudta győzni a dzsihad, akkor miért ne lehetne őt a másik oldalról is meggyőzni meggyőzni arról, hogy tév úton jár. Hát azt gondolom, hogy ugyanezzel, vagy még nagyobb eltökértséggel kell érvelni eh, ezen okok mellett. Köszönöm. Köszönöm. A börtönből szabadulás után mi az, amit eh, tennünk kell? Nos, a munkát meg kell kezdeni még a börtönben. Nem jó ötlet, hogyha asztaljuk őket és nem csinálnak semmit. E, együtt kell velük működni, hogy elszakadjanak a hagyományoktól, és, e, és kezdjenek magukkal valamit. Tehát ezt a munkát nem a szabadulás után kell megkezdeni. Másrészt e, szükség van a, a felt, felderítésre és a hírszerzésre. Tudnunk kell, hogy a börtönben mi folyik. Minden országban azt halljuk, hogy a radikalizáció egyértelműen működik a börtönökben a visszatérő külföldi harcosok és egyéb bűnözők között. Ezeket a kapcsolati hálókat fel kell tárnunk, hiszen nagyon gyakran azt látjuk, hogy olyan támadásokat hajtanak végre, amelyekben az elkövetők börtönben kerültek radikalizálódásra, radikalizálásra. Tehát kérdés, hogy mit tehetünk börtön után? hogy hangsúlyozni akartam az előadásomban is, jó, hogyha területfontosságú, hogy jó legyen az információ áramlás. Az a, rend, a börtönben működő ö, szervezeteknek tudniuk kell arról, hogy mi folyik a többi börtönökben, ez a legjobb ö, válasz. És úgy gondolom, hogy több megközelítés van, és különbséget kell tennünk a társadalmi megelőzés kérdéséről, másrészt pedig a hírszerzésről. Információk kellenek arról, hogy egy adott személy még mindig veszélyese, vagy már nem, de ez olyan információ egyúttal, ami a társadalmi megelőzés szempontjából is rendkívül fontos. A társadalmi megelőzéssel foglalkozó tisztek számára ez rendkívül fontos, hiszen így tudják megelőzni egy-egy veszélyes, vagy volt korábban veszélyes személy szellemiségének a terjedését. A mentori programok, tanácsadói programok minden országban másnak nevezik ezeket. Fontos, hogy önkéntesen működjék, tehát meg kell győzni az embereket arról, hogy jelentkeznek ezekbe a programokba. Ez indirekt módon is megtehető, ezt egyre inkább látjuk is. Meggyőzik az előtétek barátait, családtagjait arról, hogy jó lenne, hogyha az illető csatlakozna ezekhez a programokhoz, mert ezek a szervezetek azért vannak ott, hogy segítsenek abban, hogy sikeresen visszaintegrálódjanak a társadalomban, munkát találjanak, megszakítsák az összes olyan kapcsolatot, amely mérgező, toxikus. Mert amikor ezek az emberek kikerülnek a, bír, a börtönből, akkor ugyanazokhoz a, az emberekhez, ugyanazokba a környezetekbe, épületekbe kerülnek vissza, eh, ahol elő, eleve radikalizálták őket. Ugye e, a radikalizációról tudjuk, hogy mindig nagyon lokalizált, és ezt hangsúlyoznunk kell. Másrészt pedig polgárként kell fordulnunk ezekhez az emberekhez. Még itt Belgiumban is volt olyan helyzet, amikor a polgármester nem csak az elítéltek családjával próbált meg találkozni, hanem a visszatérő idegen, ha a külföldi harcossal is, legyen az férfi vagy nő, aki azt mondja, hogy nézze, ön az én általam képviselt belga polgároknak az egyike, azt akarom, hogy itt éljen, azt akarom, hogy visszataláljon ebbe a társadalomba, azt szeretném, hogyha a rendszer részévé válna, a polgár lenne. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos valóban. Il nous reste minutes. Köszönöm szépen, kedves kollégáim, csak 10 percünk van a vita végéig. Ez volt az első panel, aztán természetesen sor kerül majd a következő előadásokra. Hárman kértek még szót az első panel végén. Kérem, hogy mindenki legyen lehetőleg legrövidebb és legtömörebb, hogy a két előadónk, aki még velünk van, tudjon válaszolni. Zsoros Katarina és Majte következnek. Si, de Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérem, hogy vigyázzanak arra, hogy mennyi időt szánnak a kérdésre. Köszönöm, Monsieur Bencelali. Euh, Angeleli úrhoz intézem a kérdésemet. Ez a benyomásom a tapasztalat alapján, hogy ön véletlenül került Afganisztánba, nem meg győzött dzsihadistáként eh, távozott, hanem a nagy fiú testvére hatására. Azoknál, akiknél van vallás a meggyőződés, a családi lojalitás milyen szerepet játszik, vagy a környezethez való lojalitás. Önnek lehetősége volt arra, hogy Bernadent hallhassa. Miket mondott érvként a öngyilkos merénylettek alátámasztására? Mivel győzte meg őket? Renár az érzékeny kérdés, ami a gyermekek visszatérését életi Belgiumban, ez a benyomásom, hogy ki hogy készek vagyunk befogadni a gyerekeket, a szüleiket nem. A fiatalok között vannak olyan gyermekek, akik már harcoltak. Hogyan tudjuk megtudni azt, hogy ők mit tettek? Kihez juttatjuk el mindezt, elválasztjuk őket a családjuktól. Milyen érvelést tudunk használni én nem láttam azt, hogy eddig hogyan tudtuk megtalálni annak a módját, hogy megakadályozzuk a gyerekek visszatérését. Köszönöm. Katerina Kinicsi. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az előadóknak a felszólalásokat, sajnos nem tudtam időben jönni, az megelőzés kérdése foglalkoztat engem. Sajnos a terrorizmus jelensége és a radikalizáció egy olyan jelenségként kezelendő, amely a jövőben is meghatározza az életünket, amely komoly kihívást jelent. És éppen ezért azon kell gondolkozni, hogy milyen fellépéssel léphetünk fel ez ellen a legújabb támadásokat pedig gyakran olyan emberek követték el, akik itt születtek, itt éltek. Tehát kérdésem az, hogy persze fontos a jövőbe való kitekintés, de azok az emberek, akik itt születtek, itt éltek, eh, európai állampolgárok, eh, de nem érezték magukat kellőképpen integráltnak, vagy nem is voltak integráltak. Hogyan figyelhetünk fel rájuk, és hogyan lehet az ő esetükben fellépni? És önhöz fordulok, aki a komplex és nehéz tapasztalatairól számolt be. Én sokat dolgoztam kiskorúakkal, és meg vagyok róla győződve, hogy főleg a fiatalok tekintetében az oktatás, vagy az, új, az oktatási rendszerbe való újra beillesztés célkitűzése nagyon fontos, és nagyon sokat segíthet az, hogy valaki tanúskodik arról, hogy milyen negatív tapasztalatokat szerzett a saját életében, ezért nagyon nagyra értékelem az ön életét, a beszámolóját. De van egy kérdésem is. az a munka, amelyet végez, vezete pozitív eredményre. Meg vagyok rügyőződve, ezt mondtam korábban, hogy az ilyen fellépés segíthet csak a radikalizáció visszaszorításában, és fontos, hogy a családokat, a fiatalok környezetét is megszólítsuk annak érdekében, hogy valóban csökkentsük a radikalizáció veszélyét, és újra megszólíthassuk és a társadalomba integrálhassuk a fiatalokat. Akkor Majtinek adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Franc spanyolul fogok beszélni. Két, hével, két, két hel ezelőtt egy egyiptomi imám történetéről eh, beszéltek a városomban, akit aki toxikus eh, hangulatot teremtett eh, a közegben, fanatikus módon beszélt és stigmatizálta azokat, akik nem követték az ő kirekesztő irányvonalát. Néhány egy héttel ezelőtt járt arra egy szakértő, aki ilyen témákkal foglalkozik, és föltett a kérdés egy másik imánnak konkrétan, hogy mit gondol ön, a demokrácia összeegyeztethető -e azzal, ahogy ön értelmezi az iszlámot? És ez az imán nem válaszolt a kérdésre. Nos, a kérdés tehát az, hogy van egy nagyon bonyolult tér itt, vannak olyanok, akik, akik radikalizálnak, mások azonban nem radikalizálnak feltétlenül, ugyanakkor egy kirekesztő, bezárkózó identitást, kultúrát terjesztenek. Tehát kulcsfontosságú kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk megszabadulni a toxikus imámoktól, Melyek azok az útvonalak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy sebészi pontossággal kiemeljük azokat, e, akik már túlmennek a véleménynyilvántás szabadságán, és akik mérgező hangulatot teremtenek, és adott esetben e, a toborzással is foglalkoznak. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a felszólaltnak a szót, hogy válaszoljanak kollégáink e, kérdéseire. Um, répondre à la, euh, à la question du... Igen. Én nem meggyőződésből távoztam, de sokan voltak így, hát többségben voltam. Voltak, akik politikai ok miatt voltak ott, Mozgó mozgószában hozzáfértek a fegyverekhez, és felvetődött az, hogy esetleg az izraeliek ellen fogunk harcolni, tehát ők a talibánt, az iszlám államot akartak megvédeni, tudták azt, hogy hova érkeztek, ugyanannyira fiatalok voltak, mint én, tehát mindenfajta fiatal volt ott. Hát mindig nagyon volt ez a kérdés, de vannak olyan fiatalok, akiket manipuláltak. Nem egy nagyon érdekes pont, és a szakértők erre felhívják a figyelmet. Tehát néha nem látjuk kívülről az összes folyamatot. Van egy defenzív jellegű dzsihád, egy elnyomással szemben, ellenessel szemben, tehát legitim dolog az, hogy megvédi magát. És ez megengedett. Mondok-e példát Algériában, azok, akik az a francia megszállással tették életüket, őket az algériai kormány mártírnak tekinti. Más a státuszuk is Algériában, mint másoknak. Tehát a védelemhez való jog, eh, ezt használják ki a dzsihadisták. És azt mondják, hogy elmondjuk neked mi a tényleges dzsihád, amely egy offenzív dzsihád, a sáriát alkalmazzuk, Isten törvényét, és ez az egyetlen jó cél. A többit pedig el kell felejteni. Én Afganisztánban a kiképző táborban láttam azt, hogy el kell felejteni a palesztinok ügyét, talibára kell összpontosítani. A palesztinok nem akarták a sárját bevezetni, a saját területeket akarták megvédeni. Tehát nagyon gyakran ezt nem látják kívülről. A valóságban van egy ilyen eltolódás az egyik oldalra a másikra. A merényletek kérdésre visszatérve az öngyilkos merényleteknél a dzsihadisták azzal magyarázzák ezt, hogy elég például Tehát, hogyha bárha megölnek egy muzulmánt, még akkor is, hogyha akkor ezt vissza kell fizetni. Tehát nagyon egyszerű törvényről van szó, fogad fogért, szemet szemért. Ők nem látják az öngyilkos merényeket eh, öngyilkosságnak, hanem eh, katonai eh, műveletnek. Tehát itt nem öngyilkosságról van szó a szemükben, hanem támadásról tehát megpróbálják a vallási szövegeket manipulálni. Ezt tette Osama Bin Laden is. Nem tudom, hogy az én vallásomnak, vallomásomnak uh, uh, mi a hatása, nagyon gyakran ez a kikerülés a hálózatban hosszú folyamat, én nem tudom biztonsággal állítani azt, hogy a fiatalokra ennek hatása van. Tehát gyakran ez hosszú folyamat, tehát nem látjuk a, a saját munkánk eredményt azonnal a fiatalokkal folytatott párbeszédek alapján. Ez nem teljes mértékben hatékony eszköz, hiszen nincsen közvetlen hatása. Még akkor sem láttam olyan fiatalokat, akik ellenálltak az öngyilkos merényleteknek, elmondták azt, hogy a vallomásom hatással volt rájuk, és nem álltak be Szíriában katonának. Ami pedig a szalafizmus kérdését illeti, ez egy nagy vita, felmerül a kérdés, hogy egyszerűen a terrorizmus ellen küzdünk el, mondhatjuk azt, hogy igen, a probléma a terrortámadások, mindenkinek lehetnek radikális elgondolásai, az egyik vezetett a másikhoz, a szalafizmus deszocializációhoz vezet, szociális töréshez, tehát itt a szociális kohézió problémája is felmerül, és sérülékenyebbé teszi ezt a csoportot. A, a politikai iszlám és a vallási radikalizáció nem egy és ugyanaz a dolog gyakran. Gyakran a dzsihadisták e, a katonai művetekhez közelebb állnak, mint a mecsetekhez, de nem a szalafistákat kell támadni egyedül, hiszen a vallás meggyőződés nem viszel azon a dzsihádhoz. Ez ennyire egyszerű, tehát egy nagyon bonyolult kérdés mindez. Köszönöm, Murád. És mi lett a Kimmal, a testével? Letöltötte börtön, és egy 2009-ből kijött a börtönből. Nincs vele kapcsolatom. Kicsit összeveszünk, nem térek ennek részleteire. Megváltozott a véleménye bizonyos területeken, mint ahogy sokan teszik ezt. Köszönöm ezt szépen. Rönár úr parancsoljon. Köszönöm. Ami a gyermekek kérdését illeti, hogy tudjuk meg azt, hogy ők mit csináltak? Nem tudjuk azt, hogy hány gyerek érintett, mik a kapcsolataik a különböző országokkal. nemzetiségük az anyától, apától is származhat, tehát nincs áttekintésünk, nincs világos képünk mindenről. Ugyanazok a forrásaink, mint a felnőtteknél, tehát ezek titkosszolgálati információk, Belgiumban külföldi szolgáltak, titkosszolgáltának információi, de ez kevésbé van így az internetes forrásoknál, a szociális médián folytatott kommunikáció alapján, és egy nagyon fontos forrás a helyi források kérdése. Mi az, amit megtudhatunk a gyermekekről, a családokon keresztül, barátaikon keresztül, akik Európában vannak, hiszen az esetek nagy többségében a külföldi harcosok kapcsolatban maradnak a folyamatos kontaktusban közeli családtagjaikkal. És elmondják, hogy mi van velük. Tehát ezek az információk visszajutnak a biztonsági szolgálatokhoz is, ami a 12 év alattiakat illeti. Itt egy kicsit bonyolultabb a nyomon követés, 12 éves koruktól kezdve Belgiumban. Az FTF listán szerepelnek ezek a gyerekek, külföldi harcosok listáján. Mert hát ezekbe a kategóriákba tehetjük be az információn. Hogyan oldjuk meg a visszértetérügyelke problémát, ez nagyon bonyolult. Küszöbet határoztunk meg, bizonyos életkort. Ezen fölül ez ellentmondásos. Tíz éves korukig áldozatként tekintjük a bölgákat, e felett egyenként kezeljük az eseteket. A fiatalok kérdése, a fiatalok korok kérdése egyre többször visszatér a napirendre. A belga álláspont decemberben kezdett kialakulni, februárban zárták le. Németországban, Hollandiában még frissebb anyagokról van szó, frissebb témáról, ami az egyedi megítélést illeti. Meg kell vizsgálni azt, hogy egyedül távozott, vagy kíséretben, szülei kíséretében, vagy saját meggyőződésükből 13-14 évesen egyedül is távoznak. Katonai képzés a helyszínen kezdődik, a fiúk számára, a lányok számára nem. Tehát itt a nem is meghatározó Van-e információ arról, hogy erőszakos műveletekben részt vette az adott gyermek? Tehát ezek a kritériumok azok, amelyek alapján kell felvázolni az egyéne szabott megközelítést a gyermekek esetében. Tehát vagy gyermekvédelmi aspektust használunk, a 10 évnél fiatalabbak esetében, vagy a 10 évnél idősebbek esetében, akik um, áldozatok, itt klasszikus megközelítést alkalmazunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a szülő fenyegetettséget jelente, van-e közeli szülő, nagy szülő, nagy bácsi, aki a gyermekről gondoskodni tud, akkor ott helyezzük el, ha nem, akkor pedig befogadott családnál. Utána következik a, a, a pszichológiai, pszichoszociális utánkövetés, vannak a meg a traumákat éltek meg, és ezt akarják megvalósítani, és itt speciális traumákról van szó, a háborús traumákról, tehát itt speciális megközelítés van szükség. van a kapacitásunk arra, Belgiumban és más tagországokban, igen, azt gondolom, hogy erre van kapacitás, száz gyereknél ez már bonyolultabb. Meg kell nézni azt, hogy a hatóságok indították azokat az eszközöket, hogy eh, pszichológiai szempontból segítsék a gyermekeket. Arról is dönteni kell, hogy ez néhány hónapig tart, vagy uh, három évig. Tehát itt hosszú távú stratégiákról van szó, tehát fontos, hogy ezekhez legyen megfelelő eszköz, és nagyon gyorsan azokhoz a pontokhoz, amelyeket még említettek, <clears throat> külföldi harcosok, európaiak, igen. És így van. A külföldi terrorista harcos kifejezése mindig volt a gondjaim, hiszen itt európaiakról van szó, őket itt Európában radikalizálták, katonai képzésben, ideológiai képzésben vettek részt Szíriában, Irakban. Európai polgárok maradnak. Azok az eszközökkel kell kezelni ezt a kérdést, amelyekkel rendelkezünk. Mi a szalafizmust illeti radikalizálást? Murád már reagált. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönöm, uraim, a kitűnő előadásaikat. Köszönjük az autentikus beszámolókat, a tapasztalataik elemzéseik bemutatását. Számos kérdésre kaptunk választ, sajnos nem tudtunk szélesebb korú vitát nyitni. Ezzel Lezárjuk az ülés ezen részét. Köszönjük az információkat. Biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon értékes információk a társjelentéstevők munkájához, illetve a jelentéstevő munkájához. Köszönjük szépen! és remélem, hogy kapcsolatban maradnak a kollégákkal. Az első kerekasztal után áttérünk a második panelre. Ez a panel a börtönökben történő radikalizációval foglalkozik. Morale, on dit, on dit jamais 203, donc radikalizáció dans les prisons, c'est un aspect très important qui a börtönökben a radikalizáció egy nagyon fontos aspektus, ezzel a különböző munkaüléseken, meghallgatásokon már foglalkoztunk. Természetesen foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. Bizonyos terroristák radikalizálódnak a börtönökben, és ezzel tisztában kell lennünk, illetve fontos a radikalizáció ellen küzdeni a börtönökben. És vannak olyan terroristák, akik 2020-ig fokozatosan kikerülnek a börtönből, és itt is gondoskodni kell arról, hogy ők ne radikalizálódjanak újból, ne térjenek vissza erre az útra. Korábbi panel alkalmával erről már volt szó, és fontos, hogy ne eh, használják fel a börtönből eh, kikerülést, hogy kapcsolatban maradjanak a terroristákkal. Tehát nagyon fontos a megelőzési munka, és nagyon fontos a legjobb gyakorlatokat is megvizsgálni. Vannak olyan tapasztalatok, amelyek alapján kiderült az, hogy vannak um, sikertelen próbálkozások is, éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy meghívhattuk a szakértőket, akik konkrét tapasztalataikat fogják megosztani velünk. És ez az eszmecsere szintén fellendítheti a munkánkat, illetve fontos ezeket a bonyolult kihívásokat, nehéz kihívásokat megfelelő intézkedésekkel megoldani. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak velünk. Azt javaslom a három előadónak, hogy tartsák meg előadásukat, utána összegezzük majd a kérdéseket, hasonlóan az első panelhez. Köszöntöm József Ezbali urát, aki az olasz muzulmán közösség vezetője. Önt az olasz belügyminisztérium javasolta, és a toleráns iszlám tanításait próbálják megterjeszteni a börtönökben, és ennek a őrök képzésével foglalkoznak, annak érdekében, hogy feltűnjenek számukra a radikalizáció enyhe jelei is, ezeket fel tudják ismerni, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk Olaszországból. Köszönteni szeretném továbbá Szelim Serkaui urat, aki egy programot menedzsel, az erőszakos extrémizmus elleni küzdelem. Ez a program, amelynek neve a másik hely Brüsszelben található. Ön találkozik fogvatartottakkal, terrorizmusért fogvatartottakkal, és egy olyan vetülettel foglalkozik, amelyről már itt is szó volt, ez az ellenállás kérdése, és az ön tapasztalata is nagyon fontos a munkánkhoz. Végül pedig Valeri Lebrun ura, asszonyt szeretném köszönteni, aki az Itrei Börtön igazgatója, a belga szövetségi kormányjelentését önkészítette a radikalizációról, és nagyra értékeljük a munkáját, örülünk annak, hogy beszél majd a radikalizált fogvatartottak problémáiról a börtönökben, a belga rendszerben. Meg is nyitom a tüzet, úgymond, átvitt értelemben, megfelel kb. 10 percet kapnak, utána meghallgatjuk Sárkai urat qui me permet pendant quelques heures de quitter les murs de ma prison. Et Köszönöm szépen a meghívást. Je rappelle à tous, est quand même un bien. Köszönöm szépen a meghívást. <clears throat> Nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon örülök annak, hogy egyedüli nőként felszólalhatok itt. Lehet, hogy radikális véleményeket fogok mondani, megosztani önökkel, éppen azért, mert nő vagyok, tehát eh, börtönigazgató vagyok több mint 20 éve most már. Jelenleg az itrei börtönt vezetem, ez egy magas biztonságú börtön, egy különös biztonságú börtön, férfi fogva tartottakat tartunk fogva, és az a megtiszteltetés ér, hogy a Derad X eh, osztályért is felelek, ezt majd elmondom, ez mit jelent. Nagyon fontos, ki kell emelni, hogy mindig létezett a radikalizáció jelensége börtönökben. A börtön egy per definíció nem olyan hely, ahol az emberek radikalizálódnak. Szoros helyen vannak összezárva, itt eh, szélsőséges álláspontok jelennek meg nagyon könnyen. Szakmai munkám során ugyanakkor sok változás tanulja is voltam, és láttam a radikalizáció változó arculatát is munkám során. Röviden elmondom, hogy mire gondolok. Eleinte a radikálisok inkább politikailag radikálisok voltak, akik baloldali radikális eszméket vallottak. Ezek voltak az első tapasztalataim, szakmai tapasztalataim. Meg kell persze gondolni, mit lehet velük tenni, mit nem lehet tenni. Az első tapasztalatomról két dolgot szeretnék mondani, ami végrehatható. Egyrészt az ellenőrzés. Azonosítani kell a személyeket. Ilyen módon a szabadon bocsátásuk után is nyomon követhetjük az életútjukat. A másik lehetőség, a, ez az a munka, amelyet a börtönön belül, a BV intézeten belül kell végrehajtanunk. Ha már nem tudjuk őket deradikalizálni, akkor meg kell akadályozni, hogy legalábbis ne folytassák tevékenységüket főleg nem fegyveresen a szabadon bocsátásuk után. És sokan például a szabadon bocsátásuk után még radikális gondolatokat terjesztettek, de már nem nyúltak fegyverhez, ez is már egy eredmény ezért. A 2010-es évben változás történt. A radikalizáció sokkal inkább vallásos, ideológiai radikalizáció volt, Azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ilyen radikalizálódó személy izolálódott korábban a csoporttól a börtönön belül, de ez megváltozott. Most három fő fejlemény tanúi lehetünk. Egyrészt ezek a fog, fogvatartottak, akik általában csak külön ö, tartózkodtak, ö, nem vettek részt a közösség életében, ők most sokkal inkább büszkélkednek az általuk elfoglalt álláspontokkal, sokkal jobban elfogadják őket szociálisan is a többiek. A börtön közösségbe jobban integrálódnak. 2000 óta, és ennek is tanulni vagyunk, a börtön Ugyanakkor a börtön 2010 óta mégsem a toborzás helyszíne volt. Az imám, akit az állam alkalmazott, vagy az egyházi közösség alkalmazta, nem öm, radikális volt, de sokan maga magukat öm, nevezték ki, és hitszónokokká váltak. A harmadik fázis pedig a jelenlegi fázis. A radikális um, vallási meggyőződéseket hirdető elítéltek magukhoz ragadták a börtönön belüli szubkultúra ellenőrzését. Tehát a börtön saj, egy sajátos társadalmi berendezkedést mutat, saját szabályukkal, saját becsületkódexel, kvázi egy árnyék társadalom működik. Igazgatóként bizonyos ellenőrzéseket végre lehet hajtani, de tudni kell azt is, hogy sok minden árnyékban zajlik. Kábítószer vagy mobiltelefon csempé, kerül becsempészésre. Nem tudunk mindent ellenőrizni. A börtön szubkultúrája pedig több hatalmat kapott, több hatalmat nyert. Régen az igazi nehéz fiúk ellenőrizték a szubkultúrát, most pedig a nehéz fiúk a börtönökön belül nem is olyan biztonságban, nem, nincsenek már annyira biztonságban, mint régen. És itt teljesen egyértelműen megváltozott a stratégia korábban, Valaki csak délelt, kábítószerrel kereskedett a börtönben, de magyokra már ö, ö, toboroz is. Átalakult tehát a börtönök belső világa, és ez ellen nagyon-nagyon kevés ö, hatékony fellépés létezik. Sajnos arra kell várni, még tragikus események történnek, és felhívják eh, a közvélemény figyelmét mindenre, ami történik, és ezután lehet szabálymódosítással vagy más intézkedésekkel fellépni. Jobb együttműködésre van szükség a különböző szolgálatok között. A BV intézet, a rendőrség, az igazságszolgáltatási hatóságok, a biztonsági szolgálatok, a belügyminiszterek között országonként más-más rendszer működik. Minden esetre jobb együttműködésre van szükség, amelynek segítségével a személyek azonosíthatók, hogyha valakinek nincsen kiszámítható, stabil tárgyaló partnerem, akkor sok energiát veszítünk el a kommunikáció során. Jobb együttműködésre van tehát szükség, ez az egyik tanulság. Belgiumban létezik a Celex cella Mit jelent ez? Ez egy olyan cella, egy olyan zárka, egy olyan egység, eh, amely a szélsőségesek ellen lép fel. Ennek az egységnek, melynek neve cella, vagy egység, az, hogy az információt közvetítse az egyes érintett felek között, és e ezen információ átadás segítségével sok problematikus fogvatartottat lehetett azonosítani, őket egyébként négy osztályba osztjuk. Azok, akik terrorista támadás miért ülnek, aztán hazatérők, a harmadik kategóriába tartoznak azok, akiknél megállapítható volt, hogy a BV intézeten belül radikalizálódtak fölkerülnek az úgynevezett Celex listára, és tegnap este ránéztem a listára. 220 bév elítélt szerepel a Celex listán. Számos információt tartunk nyilván ezekről a veszélyeztetőkről. 220 fogva tartott a 12 ezerből összesen. 12 ezer össz Belgiumban fogvatartott személy közül 220 szerepel, mondom még egyszer, a CELEX listán. Nem tűnhet ez olyan nagy aránynak, de hat, rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy a rájuk vonatkozó információt kezeljük, feldolgozzuk, aktualizáljuk. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni más fogvatartottról, akik szintén problém, problémát jelenthetnek a társadalom számára. És egy további elem, egy további jelenség, amely megjelent, az, hogy Belgiumban különböző BV intézetek között osztották el az elítélteket. De két speciális egység jött létre Röntben és XL-ben, az itrei börtönt azért választották ki a döntéshozók, mert így gyorsan kellett eljárni, és a azokat, akik esetleg szökni próbáltak, vagy valamilyen veszélyt jelentettek, ebbe a börtönbe ültették. 13 ilyen Celex listán lévő elítélt van nálunk, ebből egy hamarosan szabadlábra kerül, fontos, hogy őket külön válaszunk a többitől. Ők ugyanis támogatókat toboroznak, és a cél az, nem lehet őket ugye állandóan egy demokratikus államban örökre elkülöníteni a többiektől, de megállapítható, hogy ők folytatják a toborzást ezért, amint találkoznak a többiekkel. Másodszorban a normalizáció célját kell teljesíteni. Nagyon fontos, hogy mégis normális fogvatartási körülmények között élhessenek ezek az elítéltek, vannak egyéni intézkedések, és az egyéni intézkedéseket meg kell újítani. Ez a rendszer pedig korlátokba ütközik. Az elképzelés az volt, hogy fölállítunk egy egységet, mindig segítségével, a kül elkülönítettek is hozzáférnek mondjuk a sport létesítményekhez. A harmadik cél pedig az, az elkötelezettség célja volt. Milyen kitekintéssel rendelkezünk? Nagyon gyorsan megyek ezen végig a jegyzeteimen, elnök asszony. Egyrészt jelenleg további eszközökre van szükség. Létezik a CELEX rendszer, de fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy megállapítsuk, hogy valaki megváltoztatta a meggyőződését. Ez a szabadon, bocsánat, a szabadlábra kerülés utáni e, időszakra is vonatkozik. Fontos, hogy nyomon kövessük e, a veszélyeztetőket, e, és arra is szükség van, hogy megfelelő módszertant dolgozzunk ki, és megfelelő eszközöket dolgozzunk ki. A bűncselekményekre és sok szexuális bűncselekményre koncentrálunk. Éppen ezért fontos, hogy megvizsgáljuk a lehetőségünkre álló módszereket. A radikalizáció tekintetében viszont csak kevés módszerrel rendelkezésünkre. Ezért fontos, hogy különböző projekteket folytassunk le, és ezeknek a kihatását is megvizsgáljuk. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy nem tudunk azonnal eredményeket elérni ezen a területen. les plus farfelus les uns que les autres. Troisièmement, Harmadik megjegyzésem és végkövetkeztetés. Én az általános megelőzést is fontosnak tartom. Azt nézzük a fát és az erdő mögött, tehát nagyon fontos a, börtönökben történő fellépés. Tehát itt a legérzékenyebb csoportokról van szó, és akik a radikalizációs folyamatokba bekapcsolódnak, az Tehát elébe megyünk egy olyan dolognak, amit el akarunk kerülni. Tehát a radikalizáció, terrorizmus, ezek ilyen folyamatok. Különböző lépések vannak. Nagyon fontos mindenre odafigyelni, tehát fontos, hogy ne tegyünk kivételeket, feltételes szabadlábra bocsátást, kivételes szabadlábra bocsátás, szab, stb. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen Valéry Lebrun az előadását. Köszönöm szépen, hogy ennyire őszinte volt. itt hosszú időre van szükség. Köszönöm. Szerintem Sarkai úrnak adom meg a szót, aki a Lotrelieu programot fogja bemutatni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. Meghívtak bennünket. Azt gondolom, hogy privilégium, hogy eh, néhány percet kapott, kapok arra, hogy eh, eh, két éve tartó munkámat bemutassam. Az SBL, az Otrolieu nevet viseli, börtönben dolgozunk, börtönökben illetve egy európai alapítvány nevében is, ez az Európai eh, Demokráciáit Alapítvány Brüsszelben van a székhelye, fő tevékenysége a megerőzési munka és az erőszakos radikalizáció. Nagyon örülök annak, hogy szólhatok Lebrön asszony után, Lebrön asszony után, kiegészíteném az elhangzottakat. arról, hogy hogyan tudunk munkát végezni a börtönökben, hogyan zajlik a szociális munka. Létezik egy segítségnyújtási szolgálás a, a fogadtatottak szemére, ezt tegyük SDA-nak. Itt egy terápiaszerű munkáról van szó, nem csak adminisztratív munkáról. A párizsi brüsszeli terrortámadások után a belga kormány, majd később a régió úgy döntöttek, hogy nagyon fontos, szükséges válaszolni a radikalizáció problémáira a börtönökben, de nem csak a terrortámadások miatt, hanem nagyon sok belga tért vissza Szíriából, Irakból, és ezek a személyek terrorista csoportokhoz csatlakoztak. Az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy hogyan is indult a munkánk. Elmondtuk azt, hogy, illetve mondjuk azt, hogy el voltunk veszve, úgymond jelenséggel szemben, amikor elkezdtem dolgozni, akkor azt kérték, hogy írjam le a működésünket tehát amint elkezdtem a munkát, le kellett írnom a munkakörömet. Nagyon söket, tehát sok félelem volt a kapcsolatban, hogy kivel kerül kapcsolatban a radikalizált személy. Az, az a ahol dolgoztam, és speciális börtön volt, amely degresszív bizalomra alapult, a belga és az európai börtönök nagy részében, hogyha valaki börtönbe kerül, Dániában és Hollandiában is így van, akkor meg kell nyerni a bizalmat, jól kell viselkedni, annak érdekében, hogy bizonyos tevékenységben, szabadidős tevékenységben részt vehessen az adott személy, és javuljon az élet helyzete. akkor a börtönbe kerül az adott személy, minden nyitva van előtte, abból a szempontból, hogy ezeket a tevékenységeket nem limitálják, nem limitálják a kapcsolatot sem, és mozoghatnak is a, a, a börtönön belül a folyosókon. Ez nem vonatkozik a deradikazáltakra. Én egy úgymond olyan börtönben dolgoztam, amely jövő börtön lesz, olyan képet igyekszik kialakítani, amely lehetővé teszi a jobb újraintegrálást. Annak idején, amikor a munkámat elkezdtem, azok a személyek, RSP és rezsimben voltak az adott személyek. Ez azt jelenti, hogy a többiekkel nem lehettek kapcsolatban. 24 órában 23 órát a cellájukban töltöttek, fél órát tölthettek mosdóban, valakinek a kíséretében. a börtönigazgatóval ügyvéddel találkozhattak, az SPS személyzettel, pszichiáterekkel, pszichológusokkal. Tehát az elején nem volt könnyű megnyerni az ő bizalmukat ebben az irányban, és nagyon fontos munkát kellett végezni, sürgős munkát, amelyet a legjobb felvételek mellett kellett valósítani. Bencseli úr elmondta az imént, nem lehet valakit deradakrizálni, csak akkor, ha ez a, maga, ez a személy is úgy dönt, hogy ebben hajlandó részt venni, és jó feltételeket szeretne teremteni és fontos gondoskodás módját megváltoztatni, ahogy Lebron asszony elmondta, a börtön a társadalom helyzetét tükrözi, és ezzel nagyon nehéz szembenézni. Nagyon bonyolult ez a helyzet, nagyon nehéz börtönökben dolgozni, és hinni azokban a személyekben, akik bizonyos nagyon súlyos bűncselekményeket követtek el, vagy olyan személyek, akik úgymond részen véletlenül kerültek oda, ha Murát történetét vesszük, de csapdába is esnek néhányan. Fontos mindenkinek a saját felségét választani, éppen ezért az ellenállás kérdése nagyon fontos. Fontos, hogy koherens legyen ez a munka, az egyik meggyőződésem az, hogyha jobb feltételek közé tesszük a szemét ellenállás szempontjából, akkor ezzel megteremtjük a feltételeket. Mindjárt elmagyarázom. Ha azzal foglalkozunk, hogy az adott személy az, az iszlámos ideológiában, bahavizmusban, szalifalizmus, szalifizmus kapcsán gondolkodik, akkor még, hogyha közvetlen kapcsolatban is kerülünk velük, akkor azt sem tudják, hogy miről beszélünk. Megkérdezik hogy mikor született eh, a muzulmán testvériség mozgalom, hogyan fejlődött az iszlamista ideológia az évtizedek során, közel-keleten, Észak-Afrikában vagy Európában. Ez nem fogja őket meghatni. Ez ez szemben, amikor én elkezdem a beszélgetést velük, akkor elmondom, hogy én nem vagyok semmi más se szakértő, akkor megkérdezik, hogy én mit csinálok itt, miért akarok beszélni velük. Vannak bizonyos eszközeim, van bizonyos hátterem, én nemzetközi kapcsolatokat hallgattam, közelkeleten is éltem, és találkoztam számos alkalommal, valáshoz köthető konfliktussal, az emberek nehezen azonosultak bizonyos vallásokkal, vagy hogyha belegondolunk Izraelbe, Palesztinába, nagyon sokan tanultam a helyszínen, ami pedig jó, az az, hogy az elmúlt években sikerült a figyelmet felhívnom a témákra. hát a Koránhoz eh, kötve eh, inkább a politikáról fognak eh, beszélni, a közelkeretről, és azokra a területekről, ahol jártak. Tehát nagyon fontos nem megleckéztetni őket, prédikálni, hanem hagyjuk, hogy ők beszéljenek. Ez az első ajánlásom és remélem, hogy majd lesznek kérdéseik. Én, én inkább azért jöttem, hogy a kérdésekre válaszolják. Az első ajánlásom az, hogy mindenféleképpen garantálni kell a szakmai titoktartást. Biztosak akarunk lenni abban, hogy az adott személyek bíznak bennünk, és beszélhetnek bizonyos témákról, amelyek akár tabut is lehetnek, akkor tudunk elkezdeni gondolkodni arról, hogy mit tudunk nekik ajánlani. Ez testre szabott munka, nekem nincsen rögzített merev programom, Én nem hiszek a standardizált deradagalizációs programokban, és azt gondolom, hogy ha bármely polgár találkozik egy radikalizált személlyel, vagy fogadáltattal, vagy nem, akkor ez a folyamat elindulhat. Különböző okai vannak a fogvatartásnak. Lehet, hogy az ítélet túlságosan súlyos. Bizonyos esetekben ez nem azt jelenti, hogy az adott személy ne lenne veszélyes. Az is lehet, hogy nem ment soha Szíriába, hanem Európa területen követette el terrorista cselekményeket. Nagyon sok profil van, mindenkinek más a profilja, hát nem tudok egyetlen egy közös pontot megnevezni ezeknél a személyeknél. Gyakran az iszlamista ideológiai folyamatokhoz való csatlakozás, bizonyos személyek ezt a zászlójukra tűzik, Tehát ha saját eh, helyszínén találkozunk a személyekkel, és megpróbálunk egy kis eh, kételyt felvetni, úgymond nem feltétlenül erőteljesen meggyőzni őket, azt gondolom, hogy eh, kiderülhet, hogy van egy-két közös pont. Én nem szeretném a parlamentet riogatni, de fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát van egy antiszemita meggyőződés nagyon sok beszédben, a zsidókkal kapcsolatos dezumanizáció, sokak számára ez pusztán a propaganda része, megszólaltatnak, és a második pont, amely az az obszesszív antiszemitizmushoz kapcsolódik, az a konspirációs elméletek kérdése. Azt gondolom, hogy nagyon fontos felfegyverkezni megfelelő eszközökkel, És azt gondolom, hogy ezek az eszközök lehetővé tennék azt, hogy valaki a saját bináris meggyőződésen túl lépjen. Itt a könyvtárokra is gondolok, amely a szerepet játszhat a börtönökben. Ez a privilegizált környezet, még akkor is, hogyha nem találkoznak más fogatartottakkal, bizonyos időmhoz hozzáférnek. Tehát nagyon fontos ellenőrizni azt, hogy Eh, mit vesznek ki a börtönkönyvtárából, és egy kicsit orientálni lehet őket bizonyos olvasmányok felé, amelyek konstruktívabb eh, jellegűek a demokratikus társadalom kapcsán, közös értékeink tiszteletbe tartása mellett. Fontos, hogy a börtön betölthesse a szerepét, és az adott személy figyelmét felkeltsük bizonyos problémákra, ne adjunk teret a radikalizációnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm ezeket az ajánlásokat, tanácsokat. Mindez aggasztó is lehet bizonyos szempontból. Köszönöm szépen, át is adom a szót József Ezbai úrnak. Ő építész, korábbi eh, alelnöke Olaszországban a muzulmán közösségeknek, a belügyminisztérium javas, számára javasolta azt, hogy eh, terjesszék a toleráns iszlám elképzeléseit. 10-12 percet adok. Parancsoljon ez bejúl. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bemutatást. Valóban így van, hogy építész vagyok, de ugyanakkor szociológus vagyok. És a vallások szociológiájával foglalkozom illetve az iszlám jelenségével, jelenlétével foglalkozom Olaszországban. Igaz, hogy beszélek franciául, de mégiscsak a, arra a nyelvre váltok, amelyet a tudományosan is használok, ez pedig az olasz nyelv, és ebben jobban ki tudom fejezni magamat. Tíz perc áll rendelkezésemre, és ebben a tíz percben egy más dimenziót akarok felmutatni. Arról akarok beszélni, hogyan lehet a muzulmán eh, egy eh, vallást eh, kezelni ehm, a börtön világon belül. Ez egy nagyon fontos szempont, amikor a radikalizáció megelőzéséről beszélünk a börtönön belül, akkor ez egy fontos szerepet játszik egy szándéknyilatkozatot írt alá az olasz igazságügyminisztérium és az olasz muzulmán közösség 2015-ben, és ebből azután az igazságügyminisztérium kidolgozott egy új modellt, amely az imánok képzését tűzte ki célul, a börtönimánok képzését, másrészt eh, a BV intézetek munkatársainak képzését, akik az olasz börtönökben dolgoznak. Amikor tehát arról beszélünk, hogy hogyan lehet a eh, muzulmán vallást eh, tanítani a börtönön belül, akkor voltak éppen két választ kell keresnünk, két kérdésre kell válaszolnunk. Az egyik az, Kik azok a személyek, akik áthathatják a muzulmán vallást a börtönökön belül? A második kérdés pedig az, melyik, milyen ö, vallást ö, kínáljanak a fogvatartottaknak, a vallás mely formáját. Legelőször is hangsúlyozom, hogy azokkal a fogvatartottakkal dolgozunk, akik erőszakos cselekmény ellen miatt tartanak fogva, de nem nem az erőszakos cselekményekkel elítélteket, főleg nem a terroristákkal foglalkozunk, hanem azokkal a muzulmán meggyőződési fogvatartottakkal, akik a vallásokat akarják gyakorolni a börtön belül ez nem kötelező értelemszerűen, hanem csak azon fogvatartottak számára kínáljuk fel ezt a lehetőséget, a vallás gyakorlás, az oktatás lehetőségét, akik részt akarnak venni ebben a programban. És néha valóban uh, támogatást uh, és uh, vallási oktatást is adunk számukra. Milyen szerepet játszhat tehát az egyházi személy a börtönön belül? Ez egy önszemély kell, hogy legyen, aki fontos, hogy átlátja az egyes eh, a börtönön belüli rendszert, és együtt kell, hogy működjön eh, a biztonsági szervekkel. Gyakran egy ilyen szürke zónáról beszélünk, amikor um, az olasz állam radikalizáció elleni fellépéséről beszélünk. A um, egyházi személyek világos, hogy elismert egyetemeken uh, a kiinduló országok egyetemein, vagy pedig a Olaszországban teológia tanító egyetemeken kell, hogy képzettségüket megszerezzék, és legalább öt éve már Olaszországban, esetünkben Olaszországban kell, hogy éljenek, és ilyen módon jól kell, hogy tudják beszélni, jól kell, hogy beszéljék az olasz nyelvet vagy hát a befogadó ország nyelvét, de Olaszországról beszélek. A másik tulajdonság, a másik sajátosság, amelyet kötelezőnek veszünk, az, hogy ezeknek a személyeknek egy egyetemi tanulmányokon kell, vég, kell kiképezniük magukat, mely arra képzik ki őket, hogy hogyan lehet a muzulmán vallás lényegét átadni, de nem az imaházakban, hanem a börtönöken belül. Hiszen meg vagyunk róla győződve, hogy egy imámot nem lehet egyszerűen kivenni a, a imaházból, a mecsetből és elküldeni a börtönbe, hiszen nem ugyanaz a munka az egyik hely meg a másik hely, más nyelvet kell beszélni, más érzékenységgel kell rendelkezni, ezért tehát előírtuk azt központilag, hogy egy speciális képzettséggel kell rendelkezni ezeknek az imámoknak. És látják is a képernyőm, a Pádovai Egyetemen dolgoztunk ki egy ilyen kurzust, ahol az egyházi személyek és imámok vesznek részt az ilyen specializált kultú, kurzusokon. Halid Razzali professzor találta ki ezt a kurzust, nagyon hálásak vagyunk neki. Ahogyan láthatják a képem, nem csak férfi imám, imánokat, hanem női egyházi személyeket is választottunk, és ez egy nagyon fontos döntés volt, hiszen a nők sokkal sikeresebbek voltak a vallás oktatás területén a börtönökön belül. Ez egy nagy tapasztalat volt, amelyet szerettünk, szereztünk. A másik kérdés az, hogy mely iszlámot, vagy mely vallást kell ezen szereplőknek közvetíteniük a börtönökön belül. Meg vagyunk róla győződve, hogy a fogvatartottak számára a vallás olyasmi, mint a védő háló, ahogyan Péter Berger, az amerikai szociológus mondta, ebben találják meg egyensúlyukat, megtartják, megtalálják a spirituális és a morális támogatást. Ezért tehát a számukra biztosított oktatás egy olyan iszlámot közvetít, amely a spiritualitásra koncentrál és a morális támogatásra koncentrál, és ahogy az egyik könyvben szerepel, az egyházi személyek elsősorban Isten személyéről kell, hogy beszéljenek, mint antipont, antidótusról, amely ellenpontot képez a fogvatartottok nehéz helyzetével összevetve, és amely egy végleges reménységet jelent számukra. Ezek tehát azok az értékek, amelyeket a börtönön belül közvetíteni próbálunk. Ugyanakkor próbáljuk rábeszélni az egyházi személyeket, hogy ne doktrinér megközelítéssel lépjenek fel a börtönökben, és az iszlámon belüli dok, gondolkodási rendszereket ne próbálják közvetíteni, hiszen A fogvatartott számára ez nem hasznos, hiszen szimbolikus megosztottsághoz vezethet ez a fogvatartottak között, még akkor is, hogyha egy csoportba tartoznak, ezekkel a különböző hittételek erőszakolásával, erőszakos közvetítésével, a egyházi személyek, az egyházi tanárok voltak éppen az homogén, közös csoporton belül megosztottságot hoznának létre, és ez elkerülendő. A hitoktatás a börtönön belül három módon kerül, három formában kerül megszervezésre, három formát ölt. Az egyik forma az, hogy a fogvatartott egy párbeszédet kérvényez az egyházi személlyel. A második forma az, hogy az a pénteki imát megszervezi az egyházi személy a börtönön belül, a harmadik forma pedig az, hogy a börtönigazgatás egy-két fogvatartottal és az egyházi személlyel egy vallási témában egy beszélgető kört szervez. Az a tapasztalatom, hogy a magánbeszélgetések során a fogvatartottak nem vallási, hanem szociális kérdést akarnak, vetnek fel. Kommunikálni akarok a feleségemmel, a családommal, az ügyvédemmel akarok kapcsolatot teremteni, vagy valamilyen dologra, termékre van szükség. Nagyon ritkán vetnek fel ezen párbeszédek során egyházi vallási kérdést. Ugyanakkor a pénteki ima prédikáció, eh, a pénteki, pénteki ima eh, nagyon eh, termékeny tud lenni a vallási értékek közvetítésében. A leghatékonyabb, a legnagyobb hatással bír ez a pénteki imam, de nem szabad aláértékelnünk az ilyen beszélgetőköröket sem, hiszen amikor így összeülnek a fogvatartottak az egyházi személlyel, megosztják a gondolataikat, az imám pedig segít nekik, rávilágít gondolkodásuk hiányosságaira, segít a tudásával, tovább segíti őket, és segít megbékélni nekik. Melyek a börtönön belüli radikalizáció indikátorai, mutatói, mire kell figyelnünk? A radikalizáció problémája roppant komplex, már a börtönön kívül, hát akkor milyen komplex lehet, gondolják el a börtönön belül. De nagyon egyszerűen próbálom leírni a, és mégis leírni a probléma struktúráját. A radikalizáció egy olyan folyamat, amely az elmúlt tíz évben roppant dinamikus voltáról tanúskodott, nagyon gyorsan igazodott a radikalizáció folyamata különböző helyzetekhez. Tehát ilyen módon nem egy statikus rendszerről beszélünk, hanem sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy különböző arcokat ölt a radikalizáció a különböző fázisok során. Két dimenziót ölthet. Az első dimenzió a vallási radikalizáció, a második pedig a radikalizáció iszlamizációja. El Ben Laden álmuszai vagy a nizai elkövető jó példát ad. Az első eleve meggyőződéses volt, a második a gyűlöletét iszlamizálta, a társadalom elleni gyűlöletét iszlamizálta, a harmadik ellen pedig azt, a harmadik eset azt mutja, hogy amikor minden radikalizációs ellen fennáll, akkor történik meg a terrorista cselekmény, mint a nizai elkövető esetében, és ezzel le is vonhatom a következtetéseimet. Hogyan lehet vallási szinten a problémákat megoldani. És már zárom is mondandómat. Az első szabály szerintem az, hogy a radikalizáció ellen megelőzéssel lehet a legjobban fellépni. Mégpedig úgy, hogy a muzulmán Ehm, muszlim fogvatartottaknak eh, garantáljuk a vallás gyakorlat lehetőségét, de egy elismert eh, hitszónok vagy eh, egy egyházi személy vezetésével, aki speciális képzést kapott. Másodszorban az egyházi személy kulcs szerepet játszik a vallási értékek közvetítésében, és fontos, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkezzen az intézményeknek és az állam, az állam intézményeinek nem érdeke, hogy ezen egyházi személyeket, az az érdeke, hogy képzést adjon ezen személyeknek. Harmadsorban pedig arra van szükség, hogy megfigyeljük a radikalizálódó személyeket a börtönön belül, és folyamatos interakcióban maradjunk a fogvatartottakkal azért, hogy hatékonyan tudjuk megelőzni a radikalizációt, és ki kell képeznünk a BV intézet munkatársait, és annak érdekében, hogy hatékonyan dolgozzanak. Köszönöm szépen a három előadónknak az előadását. Köszönöm felszólalásaikat, és már is megadom képviselőtársaimnak a szót. Kérem a képviselőtársakat, hogy a lehető legrövidebbre fogják magukat, hiszen beszélgetni akarunk. Először is Javaslom, hogy hallgassuk meg a kérdéseket, utána a Gerard Döpré, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy általános észrevétel szeretnék tenni a három előadó meghallgatása után a de radikalizáció fogalmat fogalmát nem, el, nem lehet kellőképpen definiálni. A, a hadsereg ö, ö, fegyverek alól való kiszervezése is egy ilyen fogalom. Mit jelent az, hogy dezaktiválni a hadseregeket? Ugyanakkor ö, arról beszéltünk, hogy meg kell akadályozni, hogy az önmagukat kinevezett imámok hirdessék a gyűlöletet, ellenőrizni kell a börtönökön belüli hitéletet. Kérdezem, innen ered. Létezik-e egy olyan rezsim az egyes országokban, amelyek, eh, amelyekkel az állam vagy a BV szervezetek ellenőrzik eh, ezt a vallásgyakorlást, illetve azt, hogy ki tanít, ki eh, hirdeti az igét a börtönökben és hogyan lehet ellenőrizni az egyes fogvatartottak közötti kapcsolatot, hogyan lehet itt kiküszöbölni, hogy egymást radikalizálják. Serke úr, ön az epizment, a megbékítés szerepéről beszélt. Arról beszélt, hogy az agresszivitás vitorlájából ki kell fogni a szelet. Beszélt arról, hogy vannak konspiráció elméletet hirdetők, és egy másik kollega pedig a börtönkönyvtárról beszélt. Hát milyen könyveket lehetne a palesztin fogvatartottaknak ajánlani, hogy megbékéljenek, kérdezem én öntől. Hiszen milyen tapasztalata rendelkezik ez ügyben? Ami pedig az utolsó csodálatos előadást illeti. Úgy gondolja-e, hogy a hivatalos imámok, vagy a képzettsel rendelkező imámok is ki vannak-e téve a radikalizáció veszélyének, vagy pedig éppen az ő segítségükkel lehet-e a radikalizáció ellen fellépni. Köszönöm szépen. Geoffrey Van Ordennek adom meg a szót utána Katarina Kinnicsinek, Helga Stevensnek, utána pedig a panelisták megkapják a szót, hogy válaszoljanak. És Anna Gomes is jelentkezett. Csofri van Orden, tessék. Elnök asszony, köszönöm. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Az érdekelne, hogy hogyan mérjük a sikert nem világos előttem, hogy mi mondjuk a fertőzés vagy a fertőtlenítés mértéke, hogy így fogalmazzak, a jelenlegi közösségünkben. Hiszen vannak, akik nagyon eh, radikálissá váltak, mások muszlimok és börtönben is vannak, de mi a megfigyelés eh, azzal kapcsolatban, hogy azok, akiket hétköznapi muszlimnak neveznék, ők milyen arányban radikalizálódnak. Ezt valahogy nem tudtam kitapintani eddig. Másrészt, amikor ezeken az eljárásokon átestek, amikor elhagyják a börtönt az önök által említett programok után, és szabadlábra kerülnek, Mennyire magabiztosak önök abban, hogy mi is fog történni, amikor újra visszalépnek a külvilágba? Merci. Köszönöm szépen, Katarina. Katarina Kinicsi. Grazie a tutti i nostri ospiti. Köszönöm szépen Főnix Barály úr hoz szeretnék hozzászólni. Én magam is olasz vagyok, nagyon nagyra értékelem az önök munkáját, amit az olasz börtönökben végeznek. Köszönöm ezt a munkát. Nagyon gyorsan. Nem észrevételeket, hanem kérdéseket szeretnék feltenni, bár mondom, hogy én magam is dolgoztam ezen a területen. Hogyan lehet ezeket a fogvatartottakat kezelni? Olaszországban különböző radikali, a radikalizáltakat, a radikalizáció folyamatában lévőket és a nem radikalizáltakat még külön választják. De ö, esetleg érdemes őket külön tartani, fogva tartani, nem izolációban, nem elkülönítésben gondolom persze. E, erről érdemes volna elgondolkozni, és érdekes volna hogy azt is meghatározni, hogy hogyan lehet definiálni a radikalizációt, osztályozni. Nagyon fontos, hogy a BV intézet munkatársai jó képzettséggel rendelkezzenek a kulturális mediátorok, a pszichológusok, mindenki, aki a BV intézetben dolgozik, együttműködjön. működjön éppen azért, hogy lehetőséget kínáljanak az imámoknak is, vagy a hitéletet biztosító személyeknek is, hogy hatékonyan végezzék a munkájukat. Együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a mérsékelt iszlám kaphasson hangot a börtönökben. Persze a fellépés eredményét nagyon nehéz mérni a társadalom való visszatérés persze az igazság pillanata. Ki elképzelhető egy ilyen átmeneti intézet, amely intézmény, amely felkészíti a fogvatartottat a társadalomba visszatérésre, egy ilyen könnyebb végrehajtási fokozatot tudnék itt elképzelni, ahol már esetleg kiárhat napközben a fogvatartott, a családjával találkozhat, nem lehetne valahogyan az ő integrációját egy ilyen integrációt készítő végrehajtási fokozattal eh, megerősíteni. Nagyon sok kérdésem van, de hát itt eh, bezárom mondandómat, mert szót akarok hagyni a többi kollégának. A parole est à Helga Stevens, qui est... Helga Stevens kap szót, aki társjelentéstevője a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, előadók, szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, nagyon érdekes előadásokat tartottak. Nos, amikor a börtönökről beszélünk, akkor világos, hogy nincs kész megoldás, hiszen eh, amiről beszélünk, az egy viszonylag friss eh, jelenség, és mindannyian egyelőre azon gondolkodunk, hogy mit is kell tennünk a különböző profilú emberekkel, a külföldi harcosokkal és másokkal. Keresjük a legjobb megközelítést, és ez fontos is, igyekeznünk kell a kockázatot, a fenyegetést az általános népességre nézve a lehető legalacsonyabb szinten tartani. Lenne ennek egyében néhány kérdésem. Jó ötlet lenne-e az, hogy minden egyes fogvatartottnak legyen kapcsolattartója, és ennek alapján lehetne szűrni őket? Segítene ez abban, hogy a radikalizáció és a terrorizmus ellen fölvegyük a harcot? De azt is föltenném azt a kérdést is, hogy mi az imámok szerepe az olasz példát meghallgatva nagyon érdekes lehet, hogy bizonyos kritériumokat kellene felállítani az imámokkal szemben eh, ahhoz, hogy a börtönökben dolgozhassanak. A belga kormánynak ilyen semmi kiadás nincs erre. Egyszerűen csak elismerjük eh, a elfogadjuk azt, hogy az adott mecset kit fogad el imámként, és kész. Vannak ugyanis olyan imámok, akik mondjuk Törökországból vagy Marokkóból érkeznek, de semmiféle befolyásunk nincs az ő személyi gondolkozásában. Tehát úgy tűnik, hogy Olaszországban más az eltérés, önöknek eh, eh, képzési rendszerük van, eh, látnak különbséget abban, hogy a jó képzett olaszországi imámok milyen előadásokat tartnak szemben azokkal, akik mondjuk nem vettek részt ilyen képzésben. Van különbség azok között, az imámok között, akik jól beszélnek olaszul, és azok között, akik nem. És általánosságban hogy tudnak arra gondoskodni, hogy a bebörtönzöttek szolgálatát ellátó imámok a maguk képzése végén valóban megfelelően úgymond beszélnek eh, az összetartása során, és nem ragadják meg eh, az alkalmat arra, hogy mégiscsak a nem megfelelő üzenetet eh, fogalmazzák meg az előtétek felé, annak ellenére, hogy kaptak kiképzést. Tehát van-e valamiféle Európai Uniós támogatás az imámok számára, hiszen erről Belgiumban már folyt a vita, és arról beszélünk, hogy talán más tagállamokhoz is együtt kéne működnünk, de lehet, hogy már vannak jól működő gyakorlatok, intézkedések ezen a területen. Van-e bármiféle intézkedés a mérsékelt iszlám támogatására? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, eh, hogy ilyen programok legyenek. Annak Gomesnek adom meg a szót, mondja az elnök. és kérem, hogy eh, mindenki legyen rövid, mert csak 15 percünk van a válaszokra. Anna. Je, je note, je note et je vous remercie de tous les explications. Köszönöm szépen. Köszönöm mindez, mindezt a sok információt. Um, Valóban nagyon sok én ember Európában, és figyelembe kell vennünk azt, hogy mennyire fontos az Izrael-Palesztin kérdés mindennek a kérdéskörnek a kérdés közepén. De ez nem csak a muszlimok régez természetesen. Lenne egy kérdésem Lebron eh, asszonyhoz különösen, mit gondol hogy Európa érdektelenség az elmúlt években vajon kihatott arra, hogy önök mennyire felkészültek a börtönökbe ennek a jelenségnek a kezelésére? Köszönöm szépen, akkor most megadom a szót a felszólalóknak, nem mindig nevezett meg a kérdező konkrét szemét, úgyhogy mindenki arra válaszol, amit, amire szeretne, de kérem, legyenek mindig konkrétabbak. konkrétabbak. Nos, valóban, ha csak 15 percünk van, akkor nyilván utána is tudunk beszélni még. Kitérni milyen problematikára. Döpré úr kérdése. Ami a szubkultúrát illeti, illetve a szörnyűséges állapotokra helyenként a börtönökben. 720 fogatartón 12 ezer lakosra. Nem működik 100%-ban ez a féle eszköz használat. Nagyon fontos elkerülni azt a problémát, hogy amint kapcsolatba kerülnek, másokat radikalizálódjanak, vagy pedig integrálódjanak ebben a közegben. Ez nagyon fontos, és a szubkultúrának életben szerepe van. A második megjegyzésem, hogy szintén el szeretnék magyarázni, hiszen beszéltünk annak ö, szükségességéről, hogy másokkal hozzuk kapcsolatba a hovatartottakat, 20 éve látjuk azt, hogy uh, kiderül az, hogy ki az, aki radikalizálódik. Tudjuk azt, hogy mik a jelei a radikalizációnak, tudjuk azt, hogy a napi kapcsolatokban hogyan lehet ezt kideríteni. Ami javult az elmúlt időszakban, az az információ köröztetése a belső és a külső között, a szolgálatok között. Nagyon fontos az információ csere a legproblematikusabb személyek szűréséhez. Ez nem fogja azonban teljes mértékben megakadályozni azt, hogy akcióba lépjenek ezek a személyek, hiszen itt individuális intézkedésekre van szükség, nem lehet kollektív intézkedéseket hozni. Megvan az összes eszközünk, felmerült a kérdés nagyon fontos megnézni az összes lehetséges panelt, nincs egyetlen csoda megoldás, különbözőek a profilok, különbözőek eh, a börtönök is. Bizonyos eh, eh, börtönökben bizonyos személyek elfogadhatók, másút nem, ami pedig nagyon fontos, és erre is reagálnunk kell. A azokat a karizmatikus személyeket izolálni kell, akiktől indulhat a radikalizáció. Az RSP középtávon ezt nem tudják megoldani, hiszen nem lehet izolálni a fogvatartottakat, vannak jogaik, még akkor is, hogyha bűncselekményt vettek el bármilyen is legyen ez a bűncselekmény, Hogyha eh, ezt nem tesszük meg, akkor a demokráciánk alapját tiporjuk lábbal. Egy külön szekció létrehozása jó ötlet. És lehet, hogy egy kisebb méretű intézményre lenne szükség, akik elfogadják ezeket a személyeket, és nagyon fontos, hogy itt ne tévedjünk, az eredek szekcióban voltak úgymond hibás esetek is, tehát egészen biztosnak kell lenni az értékelésben. A börtönbe zárás részben működik, de nem teljes mértékben, hiszen itt lehetőség van az ablakon keresztül kommunikációra, és ennek a szekciónak a jelenléte eh, már segített bizonyos eh, mm, hozzáállásokat megváltoztatni. Láttuk az eddig, akik telefonáltak, muzulmán családokat, azért, mert azt szerették volna, hogyha a családjaik, eh, illetve hogyha kikerülne a gyermekük a börtönből, a kérdések nagyon vallási jellegűek voltak, a vallásra irányultak. Én szakmai gyakorlatomban, ami rendszeresen meglep, még azok is, akiket terrorizmus miatt ítéltek el, akiket radikálisnak tekintenek, iszlám radikalistáknak, dzsihadistáknak, ők nem jól ismerik az iszlámot. Én magam sem. Tehát a vallás nem a megfelelő eszköz, amelyel dolgoznunk kell. A család a szubkultúrához való lojalitás sokkal fontosabb, mint a vallási ideológia maga. Ez nagyon meglepő. Több radikális, aki különböző régióból érkezett. Higgyék el, hogy ez elképzelhető. Még mindig vannak kihívások. Hát nem csak arról van szó, hogy nem jól ismerik az iszlám vallást, a család, a negyed, a lojalitás, ezek felülíró törvények, úgymond mit tegyünk hát, hangzott el a kérdés is, a demokrácia megtartása mellett, ugyanazon módon, ez egy első lépés lehet, és gyakran kockázatot vállalunk. A második pont, amely szintén fontos, az újraintegrálás, betagózódás, a domináns társadalommal való szakítás kapcsán. Nagyon fontos a szociális kapcsokon dolgozni, és a polgároknak jogot biztosítani, ami az integrálást illetve a legjobb integrálás, a szociális politikáról beszélünk, legjobb integrálási módszer az az, ha besetesszük a lábunkat a börtönbe. Egy kicsit elegem van, elnézést, hogy így fogalmazok, hogy a börtöntől várják az összes megoldást, Tehát nem lehet megoldani az összes problémát a börtönben, tehát ne kérjék tőlem azt, hogy én derek dalikizáljam őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. új úr kapszon. Köszönöm szépen. Hány percem van? Öt. Megpróbálok rövid lenni és az elhangzott összes kérdése választ adni. Ezek a kérdések nem mindig kapcsolódnak egymáshoz. Nagyon fontos a különböző identitásokat figyelembe venni, és uh, polgári kurázsit mutatni. Az elkövetkezendő évek kulcsfontosságúak lesznek azok számára, akik a börtönökben vannak, és problémát jelentenek bizonyos identitással a társadalom számára, akikről a média is beszámol, közvélemény. Ezek a személyek fontos, hogy a kezükbe vegyék sorsukat, és fontos, hogy ne kerüljenek át egy másik csoportba. Ami a globalizációt illeti, hogy lehet az, hogy egy gyűlöletre vonatkozó üzenet ugyanolyan jól keresztül megy, mint a toleranciára való felhívás. Sok mindent keverünk össze, az emberek virtuális módon is uh, tudnak találkozni. Ami Döpre úr kérdését érti, mi a könyvtár szerepe a börtönben. A radikalizmus kapcsán látni kell azt, amikor ez ellen küzdünk, akkor az ignorancia ellen is küzdünk. Nem totális ez az ignorancia. Lehet, hogy ez az egyetlen pont, és ezt Ledény asszony is elmondta, én nem gondolom azt, hogy az iszlám kapcsán ezek okkult kérdések lennének. Azt gondolom, hogy ezek az emberek jól ismerik az iszlámot, vannak olyanok is, akik nem. Hogy lehet az, hogy jól ismeri valaki a Koránt, kívülről tud idézni belőle, és kiválogatni az erőszakra vonatkozó részeket, illetve ezeket úgy forgatni, hogy a számára megfelelő üzenet átjusson. És vannak olyanok, akik azt sem tudják, hogy a Korán arra kéri a muzulmánokat, hogy uh, a korábbi beszédeket is fogadják el. Tehát ez a vallások közötti párbeszéd kezdete, tehát a muzulmánoknak a Tórát is ismerniük, az evangéliumot. Tehát itt konkrét ez a lista, amit ismerni kell, itt nincs lehetőség az értelmezésekre. Hát fontos együtt eh, kideríteni azt, hogy mit tehetünk tehát eh, nem én mondom meg az igazságot, hanem ez a Koránban van benne. Lehet, hogy egységében kell nézni a Koránt, bizonyos pontokat kiragadni belőle, nyíltnak lenni, azért, hogy ebből, erről a bináris pozícióból kikeljünk. Én nem tudom vádolni azokat, eh, akik nem rendelkeznek megfelelő ismerettel bizonyos vallások kapcsán, amely nem az ő saját vallásuk, ez a börtönökben is probléma. Találkozom olyan személyekkel, akik radikalizálódtak, és ez is egy tényleges probléma, ami a könyvtárat illeti, itt egyszerű a helyzet. Fontos, hogy ide el lehessen menekülni, úgymond az emberiséggel újból felvenni a kapcsolatot, Sokan vannak olyanok, akik radikalizálódtak, viszont ha megkérdezzük, hogy mit olvasnak, gyakran a Koránt, mert ez már nem rossz kiinduló pont, gyakran a Szaudarab irodalmat, amelyet franciára is lefordítottak. Eh, Ami Van Orden úr kérdését illeti, őszinte leszek, szerencsétlen ez a dolog de nem tudjuk számszerűsíteni a sikereinket. Én nem tudnám megmondani azt, hogy a mi programjaink jelentős eredményeket érnek el, és ragaszkodnék ahhoz, hogy akik a vitában részt vesznek, lássák azt, hogy a minimális sikerekből nagy sikerek is válhatnak, Miért aki Szíriába vagy börtönbe kerül, lehet, hogy tanár volt, és azért hagyta ott a szakmáját, hogy dzsihadistának álljon. És fontos, hogy mindenki követhesse a az álmai, de mint említettem, ezek a minimális sikerek nagy sikerekkel is válhatnak. Murad Bencsülelinak egy olyan szavahihetősége van ezekkel az emberekkel szemben, amely nekem soha nem lesz meg más tapasztalataim miatt. Én úgy döntöttem, hogy én az ignorancia elleni küzdelmet viszem, és amikor az antiszemitizmusról beszélünk, akkor én nem gondolom, hogy azért kell az antiszemitizmus ellen küldeni, hogy Európában megvédjük a zsidó lakosságot. Azért kell ellene küzdeni, mert ez nehezíti, megnehezíti az érintett személyek életét. Az emberek gyakran nem is érzik, de hogy az a dezumanizáció, amit érzékelünk, ez a semmire támaszkodik. Azoknak kell segíteni, akik ebben hisznek, hogy lehet felhívni a figyelmet erre a problémára. Mindenkinek a saját biztonsága érdekében, mielőtt még a zsidó biztonságára gondolnánk. Belgiumban, illetve a francia börtönökben, francia nyelvű börtönökben nincsen program, amely a radikalizálódottakat segíthetné. Beszéltem egy pszichológussal, ő azt gondolta rólam, hogy én leszek az a de radikalizátor, aki maga is radikalizálódott. Utána egy nő pszichológussal beszéltem, és együtt készítettünk interjút az érintett személyekkel. Mondjuk Brüsszelben ugyanebben a környék, az olyan környéken nőttem fel, mint ők, jobban tudnak velem azonosulni. Másrészt ott van a női aspektus, a pszichológus, aki a terápiás munkát végzi velük. Ami Kinicsi asszony kérdését illeti, illetve Stevens asszony kérdésére is reagálok még, hogy a kérdéseket szét lehet bontani, vagy nem. Azt gondolom, hogy a szándék az megvan a Deredex létrehozásánál. Munkámra ugyanezt mondhatom el. Egy év után látjuk azt, hogy kevés a pénz, bizonyos kollégák távoznak, hiszen nem lehet őket kifizetni. Ez a valóság. Ami pedig a jó együttműködést illeti, ezt támogatom. Fontos, hogy a, a szolgálat a megfelelő információkat eljuttassa, ami pedig Stevens asszony kérését illeti, azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik Szíriába, Irakba távoztak harcolni, majd összejöttek. Itt mit kell tenni? Én azt javatlom az összes hatóságnak, akik radikalizált börtönbe tartotta szeretnének kapcsolatba lépni, tehát fontos az ő körülményeket jól ismerni. Ez pedig probléma a börtönökben. Gyakran vannak olyanok, akik jól dolgoznak a börtönökben, de nem ismerik a szíriai konfliktust. Itt azt gondolták, hogy ezek a személyek a korábbi harcosok, a Jabhat Nostrava, a szíriai alkaida egyik ága, és ők szövetségre léptek, annak érdekében, hogy Bashar el ellen küzdjenek. Hát fontos, hogy minimális számú személy megértse, hogy miről van szó, illetve hogy új kontextusba helyezzük mindezt a saját tapasztalataink tükrében is. Nagyon fontos a hatóságunk munkáját segíteni, mielőtt a remélhetőleg igazságos az döntések megszületnek. Tehát fontos az imánok szerepe, ezt említettem, Én gyakran megpróbálom arra bátorítani a fogvatartottakat, hogy találkozzanak más vallások képviselői, és például egy katolikus pappal, vannak olyan börtönök, ahol van imám, van, ahol nincsen. Az idő nagy részében megpróbálják azt a szivizolaritást létrehozni, amely jó szándékot biztosíthat a segítségnyújtáshoz, és az iszlám testvériség tagjai ebben a vallásban hisznek. Nagyon fontos lehetővé tenni azt, hogy a személyek elhiggyék a megoldás, nem csak a munkához kapcsolódik. Nagyon fontos kinézni a fejünkből, úgymond, és fontos, hogy segítsünk azoknak, akik megfelelően akarnak szólni, és fontos, hogy reményt is adjunk humanitárius szempontból. Köszönöm. Köszönöm szépen, Serkai úr. Köszönöm szépen. Három-négy percben kérjük meg, foglalja össze mondandóját. Sok tisztázása van a szükség. Parancsoljon. Csupán annyit szeretnék mondani. hogy azok a kérdések, amelyeket feltesznek, rávilágítanak a munkánk lényegére. És arra is rávilágítanak, hogy nem eléggé egységesen lépünk fel. Mit akarok ezzel mondani? Nos azt, hogy a radikalizáció problémájával a muzulmán közösségeket magukra hagyják, azt mondják, oldjátok meg a problémát egyedül. Illetve a muzulmán közösség meg az államra mutogat, hogy szervezétek meg ti. Tehát egy, az a köz, javaslat, amelyet a mi közösségünk, a mi bizottságunk készítette elő, éppen arra irányult, hogy struktúráljuk ezt a tevékenységet. Mit akarunk ezzel mondani? Um, az az egység, amely az, az, az a hierarchikus egység, amely a börtönökön belüli vallásoktatást végzi, egy jól szervezett egység, és nem vagyok benne biztos, hogy az imám által uh, milyen üzeneteket fogalmaznak meg, ha nem ellenőrzöm az imámot magát, az ő képzését, ha nem veszek részt abban, hogy őt megfelelő irányban képezzem. Az arab világban például a pénteki ima egységesítése is egy problémát jelent az államon belül, ugyanakkor a pénteki ima egységet hozhat létre a börtönön belüli közösségekben, nem szabad, hogy szabadjára engedjük a dolgokat, nem szabad, hogy bárki hitoktatóként léphessen fel a börtönökben. Olaszországban tehát ezt a projektet dolgoztuk ki, és mi önállóan dolgozunk, ingyen dolgozunk, és önkéntes alapon dolgozik mindenki. Az a fontos, hogy felelősségteljes munkát végezem mindenki. Ez a lényeg, erre kell koncentrálni. Köszönöm. On, on, vraiment vous remercie. On est des... Köszönjük szépen mindenkinek. Köszönjük. Sajnos nincs több időnk, de nyilván egy egész napot is szánhattunk volna mindenre. Kicsit elmondásos érzéseink vannak, vannak lehetőségek, de vannak nagyon fontos fogva tartottak nehéz kérdések ezek, amelyeket meg kell oldani, ezek itt állnak előttünk, és bizonyos uh, imámokat hallom a um, börtönökben. Vannak olyan eszközök, amikor, amelyekről kiderült, hogy a hatékonyság nincs megoldott. Rengeteg utat vázoltak fel önök mind a hárman, és ezért köszönetet szeretnénk mondani. Soha nincs eh, elég időnk, bonyolult ez a téma, azt javaslom, hogy maradjunk kapcsolatban. Nyilván eh, önöket is érdekli ez a munka, amit mi itt végzünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük a fontos eszmecserén. Köszönöm szépen a korábbi panel tagjainak, hogy itt maradtak még. És az is jó, hogy önök egymás között is megismerjék egymást, hiszen gyakran egy ugyanazt a munkát végzik, de nem is el. Köszönöm Tomácsok munkáját, és 14 óra 30-kor folytatjuk az ülést, amikor majd az online radikalizációval foglalkozunk. Köszönöm szépen! Jó étvágyat!